Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer notre... Euh, Jó napot kívánok, akkor megnyitom az ülésünket. Mielőtt elkezdeném, eh, szeretném üdvözölni körünkben kollégáikat Dél-Szudánból, eh, akik eljöttek örömünkre a mostani ülésre, a DEVE szakbizottságba, a fejlesztési szakbizottságba. Eh, szívből köszöntöm Önöket. Most akkor elfogadjuk a napi rendet. Van-e megjegyzés, ellenvetés ezzel kapcsolatban, vagy a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük? Elfogadottnak. Megkapták a január 21-22-i ülés jegyzőkönyvét, hogyha van megjegyzésük a ö, jegyzőkönyvvel kapcsolatban, kérem jelezzék a titkárságnak, a mai ülésünk vége előtt. Ennek hiányában a jegyzőkönyv jelenlegi állapotában elfogadás nyer. Megkapták a dossziókban azokat az ajánlásokat és önseket, amelyek megszülettek a február 12 9-i koordinátori ülésem. Hogyha megjegyzésük van az ülés eredményevel kapcsolatban, akkor kérem jelezzék a titkárságnak a mostani ülés vége előtt. Ennek hiányában az eredményeket elfogadottnak kell tekinteni jelen állapotban. Két közleményem lenne. Először is szeretném elkihasználni az időt, amely az elnök közleményeire rendelkezésre áll, hogy kitérjek a az AIDS kérdésére. Jelentős előrehaladás történt az utóbbi években a fejlődő országban a HIV aids kapcsolatban, de a szarától délre fekvő vidék a legérintettebb. Ott a HIV AIDS az anyák halálának első ö, oka, ö, és 14-nél milliónál több gyerek vesztette el egy vagy két szülejét az AIDS miatt. Az Észak-Afrika országokban ö, pedig az ö, AIDS újra ö, hangsúlyosabban jelen van. A fejlesztési program része kell legyen az ez ellen való küzelem, integrálni kell minden fejlesztési politikánkba. Ez feltétele a milleniumi fejlesztési célok megvalósításának. Most, amikor a költségvetésről folyik a vita, az összegekről is, és a tematikai felosztásról is folytatnunk kell a nyomásgyakorlás, hogy legalább 20 százalék a diszájból, és legalább 10 százalék a fedőből ide kerüljön azt is el kell érni, eh, hogy a pénzügyi tranzakciók adója jelentős részben az egészségügyre, illetve az egyszerűen küzdelemre fordítassék. Tudom, hogy minden kolléga érzékeny erre a kérdésre eh, rendszeresen eseményeket szervezünk az egészségügy és az AIDS kérdéskörében. Ez szerepel a jelentéseinkben, de úgy gondoltam fontos aláhúzni még egyszer, milyen fontosságot tulajdonítunk ennek a drámának. Annak ellenére a helyzet nem javul, hogy jelentős összegeket fordít erre az EU de 2007 és 2010 között 8%-ról 7%-ra csökkent az erre fordítható összeg. Ez az első közleményem. A második közleményem pedig a következő. Az afganisztáni helyzetről szeretnék beszélni, illetve az afganisztáni korrupcióról. Kedden a különbíróság, amely Kabulban működik, és amely ítéletet mond a Kabulban ügyében, ahol 900 millió dollárt ö, kivontak ö, ö, ö, gyakorlatilag a bankot finanszírozták többek között EU-s pénzekből. Az ítélet körülbelül tíz napja született meg. 20 olyan személy volt, aki, miatt, aki ellen vizsgálatot folytattak irat hamisítás miatt, csalás miatt és pénzmosás miatt. Őket elítélték a bíróságon visszaélés miatt, de nem pénzmosás miatt, öt év börtönre. A felét már luxusszállóban, vizsgálati fogságban eltöntötték, és vagyonelkobzása volt sok lobbizás folytatom, hogy fellebezés legyen, komoly a tét, mert a, a, a visszaélés miatt elítélés nem teszi lehetővé a pénzmosás elleni küzdelmet. A vagyonelkobzás hiánya is nagyon zavaró, és Afganisztán jövőjét veszélyezteti. Úgy gondolom én is mások is, hogy pont ez volt a cél, amit most elértek, a külföld távoltartása, mert ez lesz a hatás. nagy donorok fognak visszavonulni. 900 millió tűnt el, nem szeretnénk, hogyha újabb 900 millió más zsebekbe tűnne el. Görenc úr, ha jól emlékszem, Kárzáj testvérek közvetlenül érintett ebben a az ügyben. Igen, 30 millió dolláros kölcsönt kapott, amelyet nem kíván visszafizetni az alelnök szintén benne van. Ez az első kör az ítéletekből. A bank alkalmazottai, vezetői és az ellenőrzési szerv dolgozói voltak benne ebbe az első körbe. A főügyész lemondott ezután, az ítélet után megígérte, hogy a kedvezményezetteket is üldözni fogják a bank részvényeseit. Hát erre oda kell figyelni a nemzetközi közösség, még pedig nagyon. De Kaiser asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, ez fontos információ. Egyáltalán vagyok jogász. Egy külön bíróságról beszélt, ugye? a fellebezést kihez lehet beadni, milyen bíróság fog dönteni. Az afgánok. Afganisztán létrehozott egy külön bíróságot, hogy foglalkozzék az ügyjel. 900 millió dollár elsikasztása, hát ilyen még nem volt százalékban sem a GDP-hez képest. az a törvény, amelynek alapján létrehozták, hát eléggé hiányos, nem világos, hogy ö, egyszerű fellebezés, vagy, az, vagy perújra felvétel. A ö, semmisítőszék elnöke azt mondta, hogy ö, még két lehetőség van, a normál felleviteli bíróság és a ö, legfelsőbb bíróság. Tehát a fellebezési folyamat elindult. Reméljük, hogy a ő jogrend fog érvényesülni jobban, mint első körben. Az Európai Bizottságnak van ehhez hozzátenni valója. Rendben, megadom a szót. Májkeinek. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném Szeretnék tájékoztatni arról, hogy múlt héten elfogadtunk egy nyilatkozatot, amely a világ szerte a táplálkozás, különösen a gyermektáplálkozás helyzetét szeretné megjavítani, és egy politikai keretet is felállítottunk erre. A, az, szeret, az ellen szeretnénk harcolni, amikor a gyermekek egyrészt rosszul, a gyermekeket rosszul táplálják, másrészt pedig amikor alul táplálják, és szeretnénk ez emellett egy nagyobb politikai elkötelezettséget elérni országos szinten, valamint a tudáson alapuló szakértelmet szeretnénk növelni az országokban. Több szektorális me- megközelítést fogunk alkalmazni, először is humanitáris segélyakciókat fogunk szervezni, amely a fejlesztési és humanitárius segélyért felelős főigazgatósággal együttműködésben fogunk végezni, és az adott kormányokkal is felveszük a kapcsolatot. A bizottság politikailag elkötelezte magát, ez egy globális törekvés része annak érdekében, hogy a gyermekek alultápláltságát megelőzzük, hiszen legalább 7 millió olyan gyermek van, akit ez érinteni fog világszerte. Köszönöm szépen. Martínez, vous avez la parole. Martínez úr, a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottság képviselőinek ezt a nyilatkozatot. A mai nap negyedik napirendi pontjával ez nagyon jól meg meg is össz, összhangban van, de én úgy gondoltam, hogy a bizottság azért kapta meg a szót, hogy az előbb elhangzottakhoz szóljon hozzá. Persze ez nagyon fontos nyilatkozat, amiről itt szólt, de az Afganisztánban folyó bírósági ügyekhez is gondoltuk, hogy hozzászól majd a bizottság. Én tehát én úgy gondoltam, hogy a bizottság, amikor megkapta a szót, akkor majd az afganisztáni kérdéshez fog hozzászólni, és nem egy egészen másik nyilatkozatot fog majd megjelentetni, illetve nem arról fog szólni. Annak ellenére, hogy érdekes volt a nyilatkozat, de szeretném a bizottság véleményét erről a nagyon-nagyon fontos kérdésről is hallani. Köszönöm szépen. J'avais simplement profité de... Kihasználtam a közleményre, rendelkezésre álló időt, és elmondtam a mondandómat, de ez a kérdés is szerepel a napi renden. Köszönöm Péter Greinek, McKay-nek, hogy erről a fontos közleményről ö, szólt nekünk. Most pedig ö, áttérek ö, a kérdésre a kérdésekre, amelyek az Európai Bizottságnak akarnak feltenni, nem kaptunk ilyet. Akkor a hetes napi rendi pontra térnénk át. Kiskorúak az Európai Unióban kísérők nélkül, kísérő nélküli kiskorúak az Európai Unióban. Itt eszmecsere lesz a ö, véleménytervezetünkkel kapcsolatban. A téma ö, kiskorúak kísérő nélkül az EU-ban, Charles Görens a jelentéstevőnk e témában azonnal meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, mint ahogy mondta, ez ö, jelentés véleménytervezettel kapcsolatban. Ha megnézzük 2011 ö, 2011-es statisztikát, több mint 12 ezer kéremet adtak be. 18 éven aluliakról van szó, vagy egyedül érkeznek, vagy egyedül maradnak, miután ide érkeznek. Gyakran kapcsolatban vannak a szervezett bűnözéssel, a szexuális kizsákmányolással és más bűncselekménnyel, emberkereskedelemmel másként járnak el a tagállamok. Azonban mindannyian aláírták az ENSZ gyermekjogi egyezményét, az Európai Emberjogi Egyezményt. Több egyezményben, illetve irányelvben is szerepel a kísérők nélküli kiskorúak helyzetének szabályozása de a hogyanról nem intézkednek. 2010-ben egy akciótervet fogadott el a bizottság 2010-től 2014-ig érvényes. A tanácsi következtések között 2010-ben szerepelt. Az Európai Parlament úgy döntött, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a kezdeményezésű véleményt fog almaz meg Grisbeg asszony, a Libé szakbizottságban a jelentéstevő. Grisbeg asszonynal együtt mi is üdvözöljük a bizottság kezdeményezését, de nem tartjuk elég aktívnak. Javaslatunk a következők. Először is, hogyha azt akarjuk, hogy ne 27 különböző politika legyen, akkor nélkülözhetetlen, hogy az Európai Unió közös szabályozást fogadjon el, illúziónak tűnhet egyesek számára. Pedig ez a menekült ügyi politikával összefügg, várom a kollégák véleményét, főleg az Európai Bizottság véleményét várom, továbbra is osztja a véleményünket, hogy közös európai jogi eszköz születhetik a kísérők nélküli kiskorúakkal kapcsolatban. Minden intézkedés fő célja a tartós megoldás megtalálása, azaz visszatérés a származási országba, vagy a az érkezési országba való letelepedés, vagy harmadik országba való távozás. Mindent meg kell tennünk, hogy a harmadik országokkal javítsuk a kapcsolatot a kísérők nélküli fiatal kor, kiskorúakról való gondoskodás keretében. Szeretnék emlékeztetni a koherencia szükségességére a politikákban, a bevándorlási, menekültügyi és gyermekvédelmi politikákban. Ez a problematika szerves kell, része kell legyen a harmadik országokkal folytatott tárgyalásoknak. Támogatjuk hogy nagyobb anyagi eszközöket fordítson az EU a kísérők nélküli kiskorúakról való gondoskodásra. Végezetül nagyon konkrét elem és prioritás, vezessük be a koordinált rendszert az Európai Unióban az adatgyűjtés területén. Erősítsük meg a Frontex és az Europol szerepét Köszönöm szépen. Svensson úr. för ett i mitt tycke mycket bra yttrande. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, nagyon jó megnyilatkozást hallottunk. A módosítóinkat be fogjuk nyújtani, néhány dolgot meg kell majd megerősíteni a szövegben, úgyhogy ki kell egészíteni négy pár dologgal. Azon kívül szeretném elmondani, elnök asszony, hogy az utóbbi tíz év során ezer kísérő nélküli gyermek tűnt el egyszerűen. 2012-ben csak 300 gyermekről volt szó, és hát hogy mondjam, Svédországban persze jól működik a bevándorlási politika, de, és, de, de vannak olyan országok, ahol ez nem ennyire jól szabályozott, és hát ezt nem fogadhatjuk el, hogy gyermekek eltűnnek nagyon fontos kideríteni, hogy milyen állapotban vannak, és hogy milyen módon tűnnek el ezek a gyermekek. Ez az egyik fontos dolog. A másik az az, hogy amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor mindig melekült hullámról beszélünk, meg menekült áramlásokról. Hát én úgy gondolom, hogy ez ez a szóhasználat pontosan hozzájárul ahhoz, hogy személytelenítsük ezeket az embereket, ezeket a személyeket. Számokról beszélünk, százalékokról beszélünk, és ezek mögött nincsen egyáltalán ember. Illegális bevándorlókról van szó. Úgy gondoljuk, hogy a, az alapvető emberi jogokat mindenképpen tisztelni kell, és annak ellenére, hogy illegális módon jutnak be az emberek, attól még legális emberek. Tehát ez nem lehet, hogy magát a személyt nyilvánítsuk illegálisnak. Nem lehet az alapvető jogaikat megsérteni ezeket a gyermekeknek. A szabadság, a biztonság, mint alapvető emberi jog egyszerűen nem sérülhet meg. Ezt újra és újra el kell mondanunk a bizottság is alá szokta húzni a nyilatkozataiban, de a valóságtól egyre el, jobban eltávolodunk, hogyha nem, nem emlékezünk erre folytonosan konfliktustól menekülnek ezek a gyermekek, biztonságot keresnek, és a családjuktól elszakítva nem tudnak normális életet érni, egyedül vannak, semmiféle más választásuk nincs, mint az, hogy eljöjjenek az Európai Uniós országaikba, és az utolsó menekülési esélyük az tényleg csak a halál. Úgyhogy nagyon fontos egy olyan menekültügyi politikát kialakítani, amelynek nem az a célja, hogy ezeket a gyerekeket minél gyorsabban visszaküldjük a származási országukba, hiszen ott sokszor háborúk vannak, sokszor a konfliktusok azok, amik miatt elmenekülnek ezek a gyermekek. Tehát értékes embereknek, értékes személyeknek kell őket tekintenünk, és nem tehernek kell őket tekintenünk, hanem személyeknek kell tekintenünk, akinek álmaik vannak, kívánságaik, terveik, reményeik vannak, minden, mindannyian e, értékes emberek, és nekünk el kell érnünk azt, hogy biztonságban tudják érezni magukat, és hogy fejledni, fejlődni tudjanak. Teljesen mindegy, hogy mennyi ideig éltek egy-egy adott országban, ezt a lehetőséget meg kell nekik adnunk. Tehát fogok benyújtani majd módosító indítványokat, de <clears throat> úgy gondolom, hogy jó a jelentés. Úgy gondoljuk azonban, hogy nem minden eszközt lehet itt használni, de minden esetre az a lényeg, hogy emberként kezeljük ezeket a gyerekeket. Kostas Astra úr a szó. Köszönöm szépen. Először szeretnék köszönetet mondani Görenc úrnak a szövegér, amely expliciten átveszi a fő aspektusokat a kísérők nélkül fiatalokkal kapcsolatban, ahogy Svensson úr mondta, Svédországra. Nos, a mi országunkban is hetente vannak ilyen esetek. Ő gyerekek érkeznek a határa, nem tudjuk azonosítani őket, kóborolnak, és az adminisztratív rendszerükbe bekerülnek minden papír nélkül Fontos emlékeztetni arra, hogy a tagállam kell gyakorolja a ö, gyámságot, amely gyerekek fölött, és a maximális ővédelmet kell megadja. Vigyázni kell a maffiával is, hiszen a kiskorú a kereskedelmével is foglalkoznak. Még nem került elég magas szintre a politikánk. Sokkal szigorúbb eljárás szükséges a tagállamokban, hogy illegális gyakorlat ne honosodhassék meg, ahogy Görenc úr mondta. Itt van egy elvami prioritás a kiskorú érdeke. A tagállamoktól megfelelő anyagi eszközt kell kapjunk ahhoz, hogy a, az ember kereskedelem ellen különösen figyelembe kell venni a kísérő, a kiskorúak és a kísérő nélküli kiskorúak helyzetét. Meg kell próbálnunk elmélyíteni a miniszterek közleményeit, és a nemzetközi fórumokon hangzó beszédeket az igazságügyi együttműködésről. A kiskorúak visszafordításának pontos szabályt kell megállapítani, amikor ez az ő érdeküket szolgálja. A fogadásokra is fel kell készülni a származási országban Meg kell állapítani, hogy milyen állampolgárságú. a jelenlegi terv, amely előttünk fekszik, úgy tűnik a minimális védelmet sem biztosítja integrálni kell a kiskorút a Fogadországba. Elnök, köszönöm szépen. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót, hogyha szót kér Ján Szaver úr. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm szépen a megjegyzéseket, és elmondhatom, hogy nagyon érdekes jelentés, nagyon jól megírt jelentést készített Krisbek asszony. Már többen is mondták, hogy a, a kivándorlásukai nagyon különbözők lehetnek, üldöztetéstől kezdve a jobb élet kereséséig minden előfordulhat, de mindenképpen először a gyerekeket be kell fogadni, és utána kell megnézni a státuszukat. Pontosan ezért döntött el a bizottság az, hogy cselekvési tervet készít, mivel ez megengedi, hogy horizontális megközelítést alkalmazzunk. A cselekvési terv több jogalkotási kezdeményezést is tartalmaz, ezek folyamatban vannak azon kívül a következő, különböző résztvevők közötti kooperációt is megpróbálja e, élénkíteni, és ez az, amivel az ilyesfajta jelentős, jelentségeket meg tudjuk közelíteni. Különböző szintek, különböző szereplők között e, e, erősíteni kell az együttműködést, és itt az NGO-knak nagyon fontos szerepük lesz majd. Szeptember elfogadtuk a cselekvési terv félidős felülvizsgálatát, itt számot vetettünk azzal, hogy hogy működik ez a terv, és néhány előremutató döntést is hoztunk. Ebből látszik, hogy a, hogy a közös európai menekültügyi rendszer kialakulóban van, ugyanakkor a visszatérítési visszatérési irányelvet is kidolgozás alá vettük. Itt, itt külön szó lesz majd a kis, kiskorú gyermekekről, valamint az embercsempészetről emberkereskedelemről szóló jogalkotási javaslat is kialakulóban van. Ezek mind olyan kezdeményezések, amelyek az elmúlt években kezdődtek el, és nagyon nagy figyelemmel várjuk, hogy a tagállamok hogy fogják megvalósítani ezeket a rendelkezéseket, mielőtt további döntéseket, további jogalkotási javaslatokat állítunk össze. Azt hiszem, hogy ez talán választ is ad az önök által feltett kérdésekre. Azon kívül néhány gyakorlati példát is mutatnék az együttműködésre. Személyesen is részt vettem néhány ilyenben. Például, mivel nagyon technikai jellegű kérdések is vannak, a család felkutatása, stb., ami tényleg ö, ö, együttműködést igényel, ezért elmondhatom, hogy az, az európai bevándorlókat támogató iroda nagyon aktívan részt vett az együttműködésben, összehozza az országokat, útmutatókat dolgoznak ki a menedékkérőkről összegyűjtött adatokat illetően. Ez például nagyon jó példája annak, hogy a cselekvési terv arra ösztönzi az embereket, hogy ne csak az adott keretek, az ismert keretek között, hanem azokon túl is megpróbáljanak együttműködni. A statisztikák szerint a kísérő nélküli kiskorúak nagy részét képezik, vagy egy, legalábbis egy részét képezik az EU-ba irányuló bevándorlásnak. Ez nem is fog megváltozni 2014-ben sem, és azután sem, úgyhogy a 2014 utáni időszakra vonatkozó javaslataikat is nagyon nagy örömmel fogadjuk majd. Harmadik országokkal ápolt kapcsolatok a bizottság szerint is prioritást élveznek, a politikai párbeszéd ezekkel az országokkal nagyon fontos. Megemlítette néhány hozzászóló azt, hogy ö, fenntartható megoldások kellenek. Nagyon ritkán visszatérésről van szó, amikor azt tartjuk a legjobb megoldásnak, de ez egy eléggé komplex megoldás, hiszen nagyon fontos, hogyha visszaküldjük a gyermeket, akkor föl kell kutassuk a hozzátartozóikat, ö, ez a harmadik országok esetében nem mindig egyszerű feladat, Úgyhogy ezzel kapcsolatban is sok megoldás létezik. Aztán projektekből és alapokból elég sok van, de a szeptemberi jelentéshez ugyanakkor még egy munkadokumentumot is készítettünk, amely különösen arra, annak a célját szolgálja, hogy az embercsempészet, az emberkereskedem ellen tudjunk úgy küzdeni, hogy fenntartható hosszú távú megoldásokat találjunk csináljunk. Sok projekt van, van egy sor kísérleti projekt, amely az Európai Parlament kérésére jött létre. Két éves projektek lesznek ezek, amelyek megpróbálják összehozni a civil szervezeteket a tagállamok hivatalos hatóságaival, és ilyen módon próbálnak meg megoldásokat találni erre a problémára. És nemrég készítettünk erről egy értékelést, ami nagyon biztató eredményeket mutat. A ö, svédországi kérdés, tehát az, hogy le lehet-e tartóztatni kisgyerekeket, nyilvánvaló kiskorú gyermekeket nem lehet letartóztatni, annak ellenére, hogy időnként a bűnöző szervezetek fogságába esnek, hogy úgy mond, és bizony sajnos, ahogy a kolléga mondta, nagyon sokszor el is tűnnek gyermekek, ezért ezzel kapcsolatban is kimondottan útmutatásokat fogunk elkészíteni ezeknek a gyermekeknek gyermekvédelmi intézkedésükre sekre van szükségük, és itt a határvédelem és a határvédelmi hatóságok együttműködésére is szükség van annak érdekében, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk. Köszönöm szépen, mondja elnök asszony. Göránsz úrnak adom meg a szót záró gondolatai megosztására. Göránsz úr. Egyetértünk abban a szakbizottságunkban, hogy szükséges mindent megtenni a téren. Amikor azt mondom, hogy mindent megtenni, az hallottuk a bizottság képviselőjétől és a cselekvési tervre gondolunk, de ez tovább is megy, amikor azt mondjuk, hogy normatív keretre van szükség, amely gyakorlatba ülteti át azon szándékokat, amelyeket az egyezményekben már lefektettünk, ezekre utaltam saját anyagomban is, erre külön szeretném, ha, kihang, ha hangsúlyt helyeznénk, hiszen a legérzékenyebbek, legsérülékenyebbek kérdéséről van szó, akik védtelenül a lehető legborzasztóbb bűncselekményeknek áldozataiba eshetnek. Ezért vagyunk egyhangúak, amikor elismerjük, mennyire szükséges egy normatív kereten való elgondolkodás is nekünk parlamentként egyfajta politikai inspirátor szerep kell, hogy jusson, inspirálnunk kell, és természetesen Griszbek asszony és a saját jelentésen keresztül ezt kiemelte. Mi a véleményezésünkben is erre ö, ö, helyezzük a hangsúlyt a Libével együtt. Tehát, hogy az Európai Bizottságnak mit kell tennie, azt javasoljuk, hogy egy kezdeményezést foganatosítsa, amelyen keresztül valódi normatív keret születhet meg nem szerettem volna mindenkit úgymond kielégíteni ezen megközelítésemmel, de mégis ez a szándékom. Elnök asszony megköszöni, és emlékeztet arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 21-e déli 12 óra, és április 23-án lesz a szakbizottsági szavazás. Most a 8-es napi rendi pontra térünk át. Itt egy olyan véleménytervezetről van szó, amely a tanács ajánlásait fogalmazza meg az ENSZ 68. közgyűléséhez intézett tanácsi ajánlásról van szó. Véleményező kollégánk Krisztof Lizek, azonnal meg is adom neki a véleménye előterjesztésére a szót. Köszönöm szépen nagyon szíven üt, e, mármint hogy megérint engem. Ez a pillanat történelmi pillanat, mert első alkalommal vagyok témafelelős a devében. Nem szeretnék túl hosszan szólni, mindenki látta véleményem szövegét. Az ENSZ közgyűléséről beszélünk, amely szeptemberben, 2013. szeptemberében kezdi meg munkáját. A fenntartható fejlesztési célokról és a milleniumi fejlesztési célokról beszélünk, de az emberjogról, békéről, biztonságról, migrációról, fejlesztésről, humanitárius nyújtásról, humanitárius segítségnyújtók biztonságáról, és különböző más témákról van majd szó ezen közgyűlésen. Én négy nagy területre fókuszáltam, az anyagomban. Először is a fenntartható fejlesztési célok. Úgy vélem, hogy igen fontos, hogy kapcsolatot teremtsünk az energia és hozzáférés, fenntartható földterületek védelme, természetes forráshatékonyság, klímaváltozás enyhítése, fejlesztésé keretben mindez, és ezt holisztikus keretekben szeretnénk megoldani, különösen a 68. közgyűlésen fel kellene karolni az egyetemes vízhez való hozzáférést, a megfelelő fenntartható energiaszolgáltatásokhoz és az éjség, éhezés megszüntetéséhez hez való célhoz. A mezőgazdaságra és a fejlődő országokban gondolnunk kell. Ez az első nagy téma. Másodszorban a 2015 utáni fejlesztési keret egyetértek Kacsmerek úrral a jelentésében, amelyet a 2015 utáni fejlesztési keretről írott, és amelyben elmondja, hogy valóban a fejlesztésnek 2015 utána is ki kell tekintenie. Először is a szegénység, különbséget meg kell szüntetni, és azt úgy, hogy harcolunk az egyenlőtlenségek ellen. Ez prioritást kell, hogy képezzen. Az emberi jogok alapján kell megközelítenünk a demokrácia érvényre juttatását, és intézményi elszámoltatóságért is dolgozunk. Hatékonyan kell fellépnünk a politikák koherenciájával és a segítségnyújtás hatékonyságával. Harmadik nagy gondolatom a fejlesztés finanszírozása javítását célozza meg. Úgy gondolom az EU-nak a 2015 utáni időszakra legalább 0,7%-át kell a GNI-nek szánnia, de innovatívabb finanszírozási megoldásokra van szükség, mint a PPP-k, vagy különböző támogatások, hitelek ötvözése, esetleg fiskális reformpolitika. Negyedik nagy gondolatkör a béke és a biztonság témakörét célozza meg itt a fejlesztés, rehabilitáció, a humanitárius és fejlesztési szereplők segítségével és azok munkájának koordinációján keresztül történhet meg. Köszönöm szépen. Cortes Lastra úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, fontos Enri Guerrero úr szócsövének lennem, aki nem lehet itt, hogy köszönetet mondjon a témafelelősnek, és emlékeztessen, hogy milyen fontos ülések lesznek az együttműködésről és a millenáris célokról. Egyet értek az előadóval, a fejlesztés folytatni kell, de fenntartható fejlesztésre van szükség. Ebben konszenzus van a nemzetközi közösségben konkrét célokat kell kitőzni. A millenáris célok prioritás. Erre kell a legtöbb energiát fordítani részünkről a következő években. Azt hiszem, hogy új együttműködési keretet lehet kidolgozni 2015 utánra, hogyha nem sikerül alapvetően kiértékelni azt, hogy eddig mi történt. Így lehet konklúziót levonni, tanulságot levonni, és látjuk, hogy mik a hiányosságaink, mi nem sikerült. Ezen túl úgy gondolom, hogy a 2015 utáni időszakról való elgondolkodás inkluzív kell legyen, nem csak a nemzeti parlamenteket kell bevonni, hanem a lehető legtöbb NGO-t is. Így magunkénak érezhetjük majd a folyamatot. Meg kell említeni, mennyire szükséges realista finanszírozás betervezni. Enélkül a nemzetközi közösség elveszti a szavahihetőségét és a polgárok tiszteletét, már pedig az európai polgár számára a prioritást kell megvalósítani. Az Európai Unió az élére kell álljon ennek a fejlődésnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, szúrja a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégánk azt mondta, hogy ez az első jelentés ebben a bizottságban. Azt szeretnék gratulálni a kiváló munkához. Hát mi lett volna ez a jelentés, hogyha már tapasztalt kolléga, akkor kész eufória lenne. Szóval köszönöm. Két dolgot szeretnék mondani. A következő ENSZ ülésszaknak hasznosnak kell lennie. Azok, akik felszólalhatnak ott, legyenek nagyon ambiciózusak. remélem, hogy Peebles nyomot hagy az ülésszakon. Mi vagyunk a fő kölcsönzők. nélkülünk az ENSZ, ha nem is az eltűnésre lenne kárhoztatva, de nagyon csökkentenie kellene az ambícióit a fejlesztési együttműködésben, és másban is. Mindenki felelősségére kell tehát apelálni. Ez lesz a differenciális első, differenciálás első tesztje hogyha túl akarunk lépni a millenáris célokon. Ha azt akarjuk, hogy 2015 után gyorsabban haladjunk, sokkal gyorsabban. Azt hiszem, Peeblesnak kell jeleznie, hogy vége a szünetnek. Most már az legyen, hogy akik az eszközöket adják, fordíthassák a szegénység elleni küzdelemre ellene vagyok így annak, hogy az Európai Unió szerényen húzza meg magát. Nem, itt egy komoly találkáról van szó, és ez a kollégánk jelentéséből világosan ki is derül. Az Európai Parlamentet maga mögött tudhatja, ami mi szakbizottságunk tagjai is részt vetnek ezen a vitán és remélem, hogy ez kihat a dolgok alakulására. Köszönöm. Elnök Martinez úr, öné a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gyors leszek. Azt gondolom, hogy kollégánk véleménye egy jó vélemény. Okos, velős, pontos vélemény. egy egész jegyé, jegyzékről, pontos kötelezettségvállalási listáról van szó. Jó lenne, hogyha az, aki érdemben készíti a jelentést, figyelembe venné a javaslatokat. Görenszúr ö, utalt itt valamire, nem tudom, jól értettem, hogy a ö, közgyűlés előtt maga a biztos ö, szólal le föl, magának a bizottságnak van ugye jogi személyisége, nem tudom, hogy jól értettem-e Göránsz úr javaslatát, vagy pedig egy vezető tisztségviselőre gondolt, ő minden esetre egyetértek, bármit is mondott úr a Nagyra törő a jelentés, az elénk tárt jelentés. Nagyra törő, mert igen, részletekbe menő, és pontos. Én az egyik veterán, az egyik öreg motoros vagyok itt önök között, és valóban gratulálok neki. Úgymond Szoktuk azt mondani, hogy elveszíti a képviselő a szüzességét, amikor az első véleményét megírja. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy jelentéstevőként nagyon szépen vált meg szüzességétől. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és most az Európai Bizottság képviselőjének, Barbara Luek és Pedro Alikes uraknak és hölgyeknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, valaki más kellett volna, hogy eljöjjön, de eh, nem tudott sajnos, úgyhogy mi most, eh, én most a bizottság nevében elmondanám, hogy kollégáinkkal és a konuni keret, keretében aktívan működünk együtt. Most a fejlesztési részt illetően a az ENSZ közgyűlésének 60, közgyűlése 67. ülésének a prioritásai még mindig élnek, ugyanakkor a 68. ülés nagyon fontos lesz a fejlődés, fejlesztés szempontjából. Szeretném aláhúzni azokat a vitákat, amelyek a 2015 utáni tervekről szólnak, valamint arról a rendezvényről, amely majd a nyomon követő intézkedéseket fogja kialakítani, aztán a Riói fórum, amely a fenntartható fejlődésről szól, szól nagyon fontos magas szintű politikai fórum. Ez majd a fenntartható fejlődési célok, illetve a fenntartható fejlődés finanszírozásával foglalkozó munkacsoport munkájával is össze fogja hangolni a munkáját. Közös európai megközelítést szeretnénk kialakítani, amely az ENSZ az ENSZ fejlődését, az ENSZ folyamatát egy 2015-ös év utáni időszakra vonatkozó átfogó stratégiává szeretnék kialakítani, és a milleniumi célok, valamint a 2015-ös év utáni időszakra vonatkozóan is ki fogjuk dolgozni a célokat. A, a célokon belül a a fenntartható fejlődés három dimenziójának, tehát a gazdasági, a szociális és a környezeti dimenziónak a jobb beledolgozását kellene elérni a célkitűzésekbe. Szeretnénk, hogyha az ENSZ ezzel kapcsolatban hatékonyabban dolgozna. A finanszírozással kapcsolatban fontos az integrált megközelítés. Itt is több vita lesz majd a finanszírozás, illetve a megvalósítás alternatív eszközei a riói fény, tanácskozás fényében is fontosak lesznek. Minden esetre egy olyan általános megközelítést javasolunk, ahol mindenféle fejlesz, finanszírozási eszköz létrejöhet, tehát nemzeti, nemzetközi, magán, közforrások, és az, hogy a közforrásokat és a magánforrásokat lehessen kombinálni, valamint az, hogy az ellenőrzés, a nyomonkövetés sokkal jobban, hatékonyabban működjön. Azon kívül szeretném megemlíteni még a nemzetközi migráció és fejlődés összefüggését. Ezzel kapcsolatban egy magas szintű párbeszéd majd októberben kerül megrendezésre. A bizottság jelenleg egy egy nyilatkozatot készít, amely a migráció hatásait vizsgálja. Ezzel kapcsolatban az EU és az ENSZ között folytatott magas szintű párbeszédre kialakítandó EU állásponton dolgozunk ez emellett el vagyunk kötelezve, szeretnénk, hogyha a globális bevándorlásról, migrációról és fejlődésről szóló párbeszéd minél aktívabb és eredményesebb lenne. Köszönöm, ennyit akartam mondani. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Lizek úrnak adom meg zárszó gyanánt újra a szót. Thank you very much, Madam Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. fejlesztési szakbizottság természetesen csak véleményt készít, de megígérhetem, hogy mivel az AFET-nak is rendes tagja vagyok, mindent meg fogok tenni kollégáim meggyőzéséért, annak érdekében, hogy elfogadják a véleményünket, és hogy minél többet átvegyenek belőle. Másodszor emlékszem, hogy amikor az Európai Parlamenti ENSZ delegációjának tagjaként az ENSZ G8-as az ENSZ, az ENSZ közülésén jártam, annak ellenére, hogy nem vettünk részt magán a közgyűlésen, nagyon sok fontos emberrel találkoztunk, többek között a közgyűlés elnökével is New Yorkban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy tekintet nélkül arra, hogy az Európai Parlament képviseletében kiutazik majd oda, meg kell kérjük kollégánkat arra, hogy az AFET jelentést és a mi véleményünket is vigyék magukkal, és adják át azoknak az embereknek, akikkel majd ott tárgyalnak, beszélgetnek. Azt hiszem, hogy ez fontos része lenne a parlamenti delegáció munkájának. Köszönöm szépen a megjegyzést, a kedves szavakat kollégáimtól. Köszönöm a szót. Én is köszönöm szépen, emlékeztetném Önöket arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 26-a dél, és április 23-án fogunk szakbizottságban szavazni róla. Most a 9-es napi rendi pontunkra térünk át. Egy beszámolót hallgatunk meg. Azon eh, Sierra leone választásokban, választások során ö, eh, ö, felépő megfigyelő ö, eh, csoporttól, ö, különösen vezetőjétől, Richard Hewitt úrtól Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd kezdjem azzal, hogy elmondjam, hogy nagyon örülök, hogy visszatérhettem ide a szakbizottságba, hiszen kilenc boldog évet töltöttem itt. Most az emberi jogokkal és a demokrácia építéssel foglalkozom, de ennek ellenére nagyon nagy öröm számomra, hogy visszajöhettem ide, nagyon jó munkát végeztem itt, és ha szüksége szükségük van rám, akkor majd vissza is térek szívesen fő megfigyelőként vettem részt a választás megfigyelésében. Már tízszer vettem részt parlament részéről választási megfigyelő küldöttségben, de most én, le, én voltam a fő megfigyelő, ami fantasztikus privilégium egy európai parlamenti képviselőnek, és nagyon büszke vagyok arra a fős tímre, amely 26 különböző ország képviseletében indult el az EU-ból, és az a választású, választási megfigyelők mindegyike tulajdonképpen kiváló munkát végzett, és Mária Gabriel kollégánkra ugyanúgy vonatkozik ez, valamint más képviselőkre, akik részt vettek ebben a választási megfigyelősi misszióban. Nekik is hálás vagyok, és a vendégországnak, vendéglátó országnak is a Sierra Leona, Leone a WHO listáján egészség szempontjából legalacsonyabb helyen van, és ez azt is megmutatja, hogy a 30 küldöttségi tag közül 11-et haza kellett küldeni, mert tifuszt vagy maláriát kapott, úgyhogy ez is mutatja, hogy ez a mély szegénység, ami itt létezik, az hogy mutatkozott meg a mi mindennapi életünkben is a demokrácia támogató és választás koordinációs csoportnak már beszámoltam a választásokról. A részleteket nem fogom most itt megismételni, viszont ki is osztottuk a beszámolót, valamint az online is elérhető. Ma néhány általános következtetésről fogok beszámolni, amely az Európai Unió számára illetve az ország számára jelenleg is és a jövőben is nagyon fontosak lesznek. Először is konfliktus utáni választásról volt szó harmad, harmad, harmadik véres háború után került sor erre a választásra, és az legelső nagy kihívás az az volt, hogy egy ilyen konfliktus utáni helyzetben az ország tovább, tovább tud-e majd lépni demokratikus szakasz felé. Természetesen ezt nem, <clears throat> nem a választási megfigyelőknek kell megítélni, de mi úgy gondoljuk, ahogy ezt le is írtam, hogy a demokratikus konszolidáció konszolidációt elősegítő módon zajlott el ez, le, zajlottak le a választások, és ezt át kell adni nagyon fontos jelzésként a nemzetközi közösségnek is. Tehát jó lehetőségeket láttunk, de még nem érték el az eredményeket. Kulcsfontosságú kérdés volt a választásokkal kapcsolatban az is, hogy a pártok közötti konfliktusok erőszakhoz vezetnek-e majd. Sajnos voltak késelések, emberrablások, szexuális jellegű erőszak, kőhaigálás, gyújtogatás, és mindenféle más rendzavarás is megjelent. De ezek egyrészt elszórtak voltak, másrészt nem harapóztak el, nem voltak komolyak, és a legfontosabb az, hogy senki nem halt meg ezek miatt, a rendzavarások miatt. Tehát általában véve békésnek mondhatók voltak a választások. Nagyon aktív kampányolás volt az erőszak megelőzésére, és a bizalomerősítő intézkedések is erre hattak, e, e felé hatottak, és elsősorban a pártvezetők gondoskodtak arról, hogy ez így is maradjon erőszakmentesen, ezért tényleg gratulálni kell nekünk. Ugyanakkor azért szerényen azt is megemlíteném, hogy a mi jelenlétünk, tehát az Európai Uniós megfigyelő misszió jelenléte is hozzájárult ahhoz, hogy lényegében békésen folyhassanak le ezek a választások, ez tényleg nagyon jól igazolja azt, hogy milyen fontos szerepet játszhat az Európai Unió. Voltak viszont nagyon súlyos hibák is a választási eljárásban is, amit a jelentésben egyenlőtlen esélyekként írtunk le. Ezeket kezelnünk lehet, és kezelnünk is kell. Például a nők képviseletében semmiféle erőlelépés nem történt, aztán a polgári és választópolgári képzés különösen az írástudatlanság miatt igen nagyon, igen alacsony szinten van. Szükséges a választói és az igazságügyi reformok elkészítése, illetve véghezvitele, a kampányolás, illetve a kampányolás finanszírozásának átláthatósága is gyakorlatilag hiányzott. Beszéltem egy sor tagállami követtel, és olyan ajánlásokat készítettünk el, amelyeket az Európai Unió támogatásával, illetve az Európai Fejlesztési Alap segítségével végbe is, véghez is tudnak majd vinni ezek, ez, ebben az országban, és kérem, hogy a Fejlesztési Bizottság is támogassa ezeket, annak érdekében, hogy a választási megfigyelő misszió munkája kézzelfogható eredményt is hozhasson mindenki elismeri, hogy a választás megfigyelési missziók ilyen módon nyomon követése tényleg helyes, és Sierra Leone nagyon jó példát adhatja a, a, annak, hogy gyakorlatban ezt hogy tud megvalósítani. Volt egy sor nagyon jó előrelépés is. Az előző választást az ENSZ szervezte meg, sőt a brit tanács épületének területén hirdették ki az eredményt. Itt most ezt a választást Sierra Leona szervezte meg, az ő Nemzeti Választási Bizottságuk szervezte meg, és a kormány választási kormányzó bizottsága szervezte meg a munkát. A korábbi pénzügyminiszter, jelenlegi külügyminiszter vezetésével az Európai Unió persze kulcsfontosságú szerepet játszott, hiszen a költségek egy harmadát mi viseltük, de voltak ENSZ és nigériai műszaki tanácsadók is, de a képernyőket Gána adta, a választási listákat Dél-Afrikában nyomtatták, és az EU megfigyelőket kiegészítették az ECOWAS, e a Nemzetközösség és az Afrika Uniói megfigyelők is, tehát ez nagyon fontos következtetéseket és, le, és tanulságokat ajánl, amely a jövőre nézve is fontos lehet. Az Európa, a fejlő, fejlődő országokon belül ez mindenhol jó alkalmazható. Kulcsfontosságú következtetésként, üzenetként a szakbizottságra, az Európai Unióra és a nemzetközi közösségre nézve következőket tudom mondani. Sierra Leone-ben volt az első békés ö, folyamat, amelynek során ö, polgári erők vehették át a hatalmat a szubszaharai Afrikában, és nagyon fontos, hogy az ilyen átmenetek, illetve a, kö, a jövőbeni választások békés feltételei megmaradjanak az országban. Ugyanakkor vannak aggadalmat, okot adó jelek, hiszen a pártok között még mindig alapvetően etnikai különbségek vannak, valamint a regionális különbségek és más polarizációs jelek megmutatták, hogy ezek elmérgesedhetnek. Azon kívül a két nagy politikai párton kívül nagyon alacsony volt a többi párt kampányolási tevékenysége, és a média is nagyon-nagyon egyenlőtlenül közvetített, illetve adta át a választási üzeneken, üzeneteken, és sokszor vissza is élt a rendelkezésére álló anyagi eszközökkel. Úgyhogy az Európai Unió fenn kell, hogy tartsa a jelenlegi tevékenységét, különösen akkor, hogyha az ENSZ az ilyen fajta tevékenységeket a következő év során korlátozni fogja. Nagyon kevés persze az erre alkalmazható pénzeszközünk, nem tudunk mindenhol hozzájárulni a demokrácia fejlesztéséhez, de Sierra Leone olyan ország, amelyben az, e- az Európai Unió és a nemzetközi közönség a konfliktus utáni időszakban nagyon sokat fektetett. Ők a nemzetközi támogatást szívesen fogadják, és úgy gondolom, hogy sikertörténetnek nevezhetjük őket a nemzetközi közösség szempontjából, és leginkább, legelsősorban a Sierra Leonei nép szempontjából. Ugyanakkor nem magától értetődő, hogy fennmarad a béke és a demokrácia, és a katonai beavatkozások, amelyeket más országokba küldünk, annak fényében nagyon fontos, hogy itt, Sierra Leone-ban a fejlesztési források elosztását, illetve alkalmazását gondoljuk át nagyon jól, annak érdekében, hogy a béke és a demokrácia megmaradhasson. Örülök neki, hogy elmondhattam mindezt, és remélem, hogy a szakbizottság át fogja olvasni, és meggondolja a szavaimat. Köszönöm szépen. Gabriel. Köszönöm szépen. Gabriel asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy üdvözlöm a megfigyelő bizottság a munkáját, a vezetőinek a munkáját, és köszönöm szépen a CEO-nak és a megfigyelő bizottságnak azért azzal, hogy jól fogadták a megfigyelő bizottságot, küldöttséget, jól tudtuk végezni a munkánkat, ami az Európai Parlament küldöttségét illeti. Jellegzetességeket tudtunk feltárni a választásokon. Egyrészt békés választás volt, nem volt erőszak. Ezt a vezetője is elmondta Másrészt technikai nehézség is volt, hármas szavazás volt. A Nemzeti Bizottságnak komoly szerepet kellett játszania. Másrészt nagyon aktív volt a test lakosság részvétele, a részvételi arány 83% volt, hát itt csak az Európai Parlamentben álmodni tudunk róla. És a fiatalok részvételét is kiemelném. Az Európai Unió e, ezért a maga eszközével ezt kell támogassa. Nos, mind lehetne javítani? Mindannyian azt tapasztaltuk, hogy szükséges, világos szabályozás az állami források használatával kapcsolatban e, mert e, nyilvánvalóan egyes pártak felé hajlott az állam, másrészt e, e, kulcskérdések kiemelése, eh, például az egészségügy oktatás, például a választók ö, eh, oktatása, ö, eh, valamint a nők részvételét kellene ö, erősíteni. A nők ö, nagyon alacsony arányban vettek részt azt hiszem, az Európai Uniónak van rá lehetősége, hogy pozitív akciót végezzen, és a jelenlegi kormányt arra bírhatja, hogy a nők döntéshozó helyzetbe is kerüljenek. Még egyszer egyetértek a bizottság konklúzióval. Köszönöm minden kollégának, aki részt vett ebben. Ricardo Cortez Lastra kollégám itt van a parlament csak minden tagja maximumot végeztek. Köszönöm a misszió vezetőjének, hogy lehetővé tette, hogy csodálatos tapasztalatban részesüljünk. Az Európai Uniónak még sok tennivalója van ebben az országban. A politikai dialógust azonban a gazdaság is kell kövesse a gyakorlatban. Erre van szükség a Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kaiser, de Kaiser asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel hallottam két misszióvezetőnk beszámolóját, a hosszú és a rövid misszió vezetőjének a beszámolóját a Sierra Leone-i választásokról. Mariától és Richardtól azt szeretném kérni, azt szeretném megkérdezni, hogy szerintük milyen nyomonkövetés képzelhető el ezzel az országgal kapcsolatban évek óta, már az előző mandátum során. Figyelmeztetek arra, hogy fűrészfogszerűen történik a nyomonkövetés. választásakor megjelenünk, és utána nem foglalkozunk velük. Ez rendszeres. Ez történt a dél-szudáni kollégáinkkal, amikor a radarból kikerül az illető ország, akkor már nem foglalkozunk. Egyes médiáknál is felszínesebbek vagyunk. Ha nincs benne a médiában, nem is foglalkozunk vele. Így nagyon nehéz folytatni a munkát, akár a politikai párbeszédet, a parlamenti párbeszédet, vagy konkrét akciót. Ez az általános megjegyzésem. Richard. Törékeny demokráciáról beszélsz. Konkrét akciókról van szó. Szerinted konkrétan mit láttok, milyen specifikumokkal bír ez az ország, ami máshol nem igaz. Nem csak arról van szó, hogy párbeszédet kell folytatni, de nem ismerem az országot. Mi a specificitása Sierra Leone-nak? Cortes Lastra úrja szó. Rendben. Howitt urat a választási misszió vezetőjét hagyom válaszolni Vehanik kérdésére. Utána pedig én fogok szót kérni, de szeretnék gratulálni Richard Howittnak kiváló munkát végzett bonyolult országban végzett kiváló munkát. Olyan helyen, ahol nem voltak világosak a dolgok. Nem tudtuk pontosan, hogy ki lesz az első körben, az első fordulóban a többség, nem lesz ebből konfliktus, stb. Nos, néhány megjegyzés. A nők szerep, a nők részvétele. Jelentős részvételre lenne szükségeben az országban Freetown környékén vidékre látogattunk el. Sok ö, sajtókonferencián voltunk, sok találkozáson, de ahogy ö, Richard is ö, mondta, a ö, misszió vezetője is sok jelent tudott részt venni voltak más szervezetek is, amelyekkel koordináltuk a munkánkat, de Richard Howitt sajtótájékoztatója volt az, amelyen a legtöbben voltak. A Központi Választási Bizottsággal is szoros kapcsolatot tartottunk fenn. Mások éjszakai tüntetéseken rendezvényeken voltak ott. De lássuk azt, hogy ö, a világ egyik legszegényebb országára, Sierra Leone-ra mi jellemző? Talán jobban el kell köteleznünk még ott magunkat. Szeretnék Richard Howitt-nak gratulálni, csodálatos munkát végzett. Gratulálok a parlamenti delegáció vezetőjének, mert csak nagyon kevés időnk volt találkozni a jelöltekkel, a ö, civil társam képviselőivel, de így is kiválóan sikerült. Láttuk, hogy vannak problémák, de hát konfliktus utáni helyzetről van szó. Ennek ellenére a ö, dolgok normál úton haladtak. Elnök, köszönöm szépen, Görönsz úr a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék reagálni de Kaiser asszony megjegyzéseire a follow-up-pal kapcsolatban. Valóban. Hogyha választáson megyünk, hogyha nincs választás, nem megyünk, már pedig a parlamentet a folyamatos munkára választják meg. Vannak olyan kritériumok, amelynek alapján meg lehet mondani, hogy a parlamentnek van-e joga. Hogyha választott parlament rendelkez ugyanolyan jogokkal rendelkezik a közpénzek felett, mint mi az európai közpénzek felett, akkor komoly probléma van. Gyakran viccelek, de itt komolyan mondom, hogy ez nem tökéletes demokrácia. Nos, ennyit a viccről. A választási megfigyelés azonban sokat elárul, lényegi dolgokat. A kampány rendes volt-e, a médiákhoz való hozzáférés megfelelő volt-e, a pártok esélyei eh, egyenlőek eh, voltak, megfelelő bánásmódban részesültek. A jelenlegi eh, hatalom nem nyomja el, nem nyomja-e el a többieket, a médiákra nem teszi rá, nem teszi rá a kezét a többi jelölt kárára. Monitoringoztuk a demokráciát a jogokkal való élés lehetőségét. Nem mindannyian elmondták, Hauvit úr munkája kiváló volt. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót az Európai Külügyi Szolgálatnak, amelyet Gianne Marco Scuppa úr képvisel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogjuk elismételni, amit Hugh már elmondott. Meg szeretném magam is erősíteni, hogy a külügyi szolgálat teljes mértékben egyetért a jelentések tartalmával és eredményeivel. Igen, nagyra értékelték a választási megfigyelő küldöttséget nem csak a nemzetközi szereplők, hanem a Sierra Leonei nemzeti szereplők is, és ez különösen igaz Sierra Leone-ban megbékélés szerepét játszotta a küldöttség, és a folyamat hitelességét növelte. Nem csak megfigyelők voltak tehát ők, hanem aktív szerepet játszottak a megbékélés útján. Átfogóan elmondhatjuk a ö, folyamatokról, hogy pozitív eredményen jártak a választás vagy folyamatokról beszélek, de maga a jelentés is ö, kiemel számos problémát, amelyet összefoglalóan an equal playing field angol kifejezéssel ö, nevesíthetnénk. Tehát, hogy nem voltak igazából egyenlő ö, esélyei minden szereplőnek. A, ami a politikai párbeszéd szintjét illeti, már is formálisan napirendjére kerültek a politikai párbeszéd napirendjére kerültek Sierra Leone és az EU tárgyalásai során a választások, és kiinduló pontja lehet ez annak is, hogy a 11. Fedre sor kerülhessen, mégpedig a kormányzási részről beszélek. Jelenleg tárgyalják a nemzeti szereplők ezt az aspektusát a kérdésünknek. Ennyit szerettem volna talán elmondani a külügyi szolgálat részéről, és köszönöm a figyelmet. Én is köszönöm, mondja az elnök asszony, és Jújt úrnak adja meg zárszó gyanánt a szót, és én is köszönöm a munkáját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kezdjük azzal, hogy én is köszönöm Maria Gabrielnek és az összes képviselő kollégának nagy lehetőség volt ez az együttműködés a jövő szempontjából is, és amikor azt mondja, hogy a nyomonkövetésre kell összpontosítanunk, nekem is elnökként ez a legfontosabb üzenet. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy kiemelhetem a nyomonkövetés fontosságát a parlamentünknek igenis van erre lehetősége, hatásköre. Köszönöm, hogy kivette a szót a számból. Néhány kérdéssel kezdeném. Világosan elmondtam az előadásomban, hogy voltak világos hiányosságok, nem ismétlem magam, de milyen módon lehet orvosolni mindezeket? Ez alkotmányos módosítás, változás az egyik ilyen csapás, amin elindulhatunk. A választások után világosá vált, hogy igenis két évre van szükség arra, hogy ezen a cikluson úgymond végig menjünk, és nekünk ki kell emelnünk a nyomonkövetés fontosságát e téren, az alkotmánymódosítás terén. Egy példával hadd illusztráljam mindazt, amit elmondtam. Fantasztikus sikertörténe volt a biometrikus regisztrációja ennek a folyamatnak. Nagyszerű dolog volt ez, és számos súlyos vád érte az előző választásokat, pont amiatt, hogy nem létezett ez a rendszer, és nem volt így esetleg valóban fedhetetlen az eljárás a múltban. Igen, jó példa a biometrikus regisztráció arra, hogy a folyamat hogyan működhet. Ez csak annyira jó, amennyire a jövőben is megtartható, mint bevált gyakorlat, és a, mi a pártok fejleszt, fejlődését illeti, igenis a demokráciának több pártiságra van szüksége, de én is azt, vett, azt ö, ö, jegyeztem föl ott, hogy a mi pártjaink az EU-ban is úgymond jelen, jobban jelen vannak mondjuk más részein az országnak, mint mondjuk Afrikában. Én pozitívan kérném föl arra az európai politikai alapítványokat arra, hogy valóban verseny, valós verseny ö, ö, alakítsanak ki egymás között, lehetne ezt ösztönözni pénzügyi módon, a ö, amikor Veronika, Veronik arra kérdezett rá, hogy ezen ország miben eltérő a többi ö, afrikai országtól, hát nagyon fogós ez a kérdés, de azt mondanám, hogy ö, valóban létezik pártok közötti valós ö, versengés, nyitottság, és a munkánkban az együttműködést ö, ö, kell kiemelnünk. Ö, és azt, hogy valóban produktív szerepet tölthetünk be ez a szakbizottság. A koordinációról sokat beszél, ez egy olyan ország, ahol az ENSZ fejlesztési alapja úgymond működik, és a demokráció valóban megvetheti lábát az országban, hála ennek a megoldásnak, hogyha úgymond a magot elvetjük, és aztán megvetheti, meggyökerezik a demokrácia az országban, akkor az nagyszerű lesz. Köszönöm szépen képviselőtársamnak azt is, hogy a megfigyelői csapat milyen kiváló volt. Én is elmondtam a prezentációmban, úgyhogy most még mélyrehatóban elmondanám ami az Afrikai Uniót illeti, és a választási megfigyelő küldöttséget, azt gondolom van még tér a fejlődésre. Kart-karba öltve dolgoztunk ott a folyamatok megfigyelésében, de sokszor a választói megfigyelők csak az utolsó pillanatban repülnek le, be az országba, és ezt nem kritikaként mondom, de az afrikai országokban megjelennek, az utolsó pillanatban nem. Nem ez a megoldás. A, a kapcsolatokat a legkorábbi ö, ö, pillanatoktól az, az Afrikai Unió ö, illetékesével és más afrikai megfigyelőkkel fel kell vennünk minél korábban, és büszke vagyok jó magam is arra, amit az EU tesz és tett e terepen, és Valóban köszönöm Rikárdónak. Görenc úr, köszönöm neki is, és eh, a Veronikra eh, is referálok. Valóban köte, kötelezettségvállalásra van szükségünk, valós eh, Piebalgs biztos kötelezettségvállalásokra. A és így lehet arra valóban várnunk, hogy a jó szándékból gyakorlati fellépések születnek. A kampányolás hogyan működik ezen országban, és esetleg másott is? Hát óriási verseny az számos zenei aláfestéssel, viccekkel, alkohollal együtt. Hát így működnek a dolgok. A pártok így toborozzák a támogatóikat. Ha esetleg jobban finanszíroz, azokat, hát akkor persze jobbak voltak a, toborzási arányok is, és hát itt is vannak ilyen eltérések még az egyenlő mm, elbírálásban. Két, két ezer emberről beszélhetünk, akik sorba álltak, és bizony hosszú ideig vártak arra, hogy egyáltalán objektív módon szavazhassanak, és hát erről jelentenünk, jelentést is írtunk. A, mi a Sierra Leone-i állami rádiót illeti, hát bizony komoly szerepet játszott, és a, az állami televízió és rádió is komoly állami támogatást kapott, úgyhogy itt még a finanszírozás kérdése problémás. A nyomonkövetésben mindenképpen erre is figyelnünk kell, jó munkát végzett a BBC és az emberi jogi újságírók csapata is, és a jövőben is szeretnénk őket támogatni e munkájukban. Kopenni úrnak szeretnék még egyszer köszönetet mondani. Nem lepne meg, hogyha az, amit mondott, minden szinten megvalósulna, hát valóban azt szeretném mondani, hogy én is az ő kollégáinak gratulálok, külön gratulálok a csapat szellemi ben végzett fantasztikus munkáért, és köszönöm a megjegyzéseit, és kérném, hogy adja át a gratulációmat a kollégáinak. A politikai párbeszéd és annak támogatása. Két alappárt van Sierra leone két főpárt, a ö, polgárháborús történelmi múlttal bizony nem bíznak egymásban ezen pártok, és igen nehéz a minimális szintű bizalmat is kiépíteni a demokráciában, a kormány és az ellenzék között. És amikor megpróbáljuk ezen bizalmat kiépíteni, egyfajta olyan mechanizmuson keresztül, amelyel az működhet, Hát a követésben erre is figyelnünk kell. Veronék szintén kérdezett, rákérdezett arra, hogy a demokrácia mennyire törékeny. Valóban egy olyan történelmi pillanat volt ez, ahol a demokrácia valóban megvethette lábát Sierra Leónában, de azt szeretném még elmondani, hogy a választások után jött egy olyan időszak, amikor a párt, az adott pártok nem fogadták el az eredményeket, és igenis kivonultak az utcára, és nemzetközi auditot kértek, bolykottálni kívánták a parlamentet, és tárgyalási folyamatban az ellenzék és a kormány között, amelyet mi is támogattunk, ez az időszak bizony egy olyan időszak volt, aminek sikerült véget vetni szerencsére, és ezt valóban örvendetesnek találom, de az együttműködés szintjén túl támogatásra is szükség van. Soha nem tudtam a nevet beazonosítani a párt nevét, de egy, az első találkozónk során, a küldöttséggel való találkozásunk során hallottuk, hogy 90 ezer támogatóból 60 ezeren a hegyekben laknak, és hát hogyha nem tudnak vonulni, hát akkor hogy fogják leadni a szavazataikat? Aztán a Nemzetközi büntető bíróság elé nem fogom őket küldeni, mert ahhoz előbb fel kellene őket akasztanom. Én csak ránéztem erre az illetőre, és azt mondtam neki, azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió a halálbüntetést nem támogatja, akkor ez volt a számomra legjobb válasz. Nos, hát teljesen üresek voltak ezek a fenyegetések, a támogatottságot ismerjük a párt szempontjából, de éreztük azt ebből az egy példából is, hogy milyen törékeny még a demokrácia Sierra Leónában, hogyan működnek a demokrácia egy ilyen országban, részletekben menően tudnék erről szólni. Nekünk, a küldöttségünknek fontos szerepe volt, és igenis tudatosságot kell fokoznunk az országgal kapcsolatban, valójában csodálatos ország, amely nagyszerűen, nagyszerű fogadtatásban részesített minket. Köszönöm szépen, elnök, mondja elnök asszony, hogy ezen jelentős tapasztalatát megosztotta velünk. Most pedig a napirendünk tízes pontjára térünk át, amely a szociális védelmi rendszerekről a fejlődő országokban szól. Nous passons à la présentation be fogjuk mutatni azt a tanulmányt, amelyet rendeltünk, és majd elkészített az Ecologic intézmény a fejlődő országokban a társadalombiztási modellekről. Francesca Bastai asszony végezte tanulmányt, itt van köztünk, azonnal meg is adom a szót neki, hogy bemutassa a fő konklúziókat. Besztályi asszonyi a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azért vagyok itt, hogy bemutassam az eredményeit annak a tanulmánynak, amelyet az Európai Parlament rendelt. A társadalmi biztosítás megvalósíthatóságáról, a fejlődő országokról. Ezt a vonalat fogom követni. A társadalmi biztosítás eszközeit vizsgáljuk meg, utána a lefedettség, méltányosság az alacsony vedelmi országokban, utána pedig az opciók a társadalombiztosításban, a fejlő országban, a magánszektor szerepe, végül pedig új fejlemények a nemzetközi kontextusban. Nos, mi is a háttér? Azt hiszem azt kell hangsúlyozni, hogy sokféle E célja van a társadalombiztosításnak. Most a, e, az egyenlő esélyeket és a lefedettséget e, nézzük. Az egyik elem ennek a jövedelem a karrier során. Függetlenül más programok közvetlenül a szegénység felszámolását tűzi ki célul. Itt nem arról van szó. A szég, szegénység és az egyenlőtlenség elleni küzdelem nem feltétlenül ugyanaz. Szintén fontos megkülönböztetni a szociális segély és a társadalom biztosítása. A szociális segély főleg adózási kérdés és a törékeny, veszélyeztetett háztartásokat, családokat érinti. Nem a társadalom biztosítás járulék alapú olyanokról van szó, akik foglalkoztatva vannak, vagy voltak. Tehát a munkaerőpiacon megjelentek. Végül pedig nincsen a társadalombiztosításnak megfelelő meghatározása. Itt nem is szeretnék végmeghatározáson meghatározáson van egy minimalista meghatározás, egyfajta biztonsági hálónak fogja fel, azokat a családokat, egyéneket kell megfogni, akik a piacról kiszorultak, a másik véglet pedig azok, akik úgy vallják, hogy a jólétet kell fokozni, és egyetemleges programról van szó, megpróbálják a jólétet biztosítani. Nos, sok eszköz áll rendelkezésre, a szociális védelem eszközei között lehet kész pénz, lehet innatúram biztosítás, innatúram cikkek biztosítása, illetve vannak adózási kedvezmények és közmunka program. Sajnos a viták gyakran arra koncentrálnak, hogy melyik opció optimális. Márpedig ezt nem lehet egyszerűen megállapítani. Az a kérdés, hogy mi a cél és mik a körülmények. Mely helyzetben alkalmazzák ezt a politikát. Nos, mi az oka annak, hogy a szociális védelem kevesekre terjed ki az alacsony védelmi országban? Az első ok a finanszírozás, a második a politika megállapítása, illetve végrehajtása. Hogyha nézzük a finanszírozás szintjeit, hát el tudják képzelni, sokkal alacsonyabban vannak ezek a szintek, mint a magas vagy közepes jövedelmű országokban. Ez magyarázza azt, hogy miért kicsi a hatása a szociális védelemnek a szegénységre. Ott, ahol a közpénzek jelentős részét költik a szociális védelemre, ott az jobban kihat az egyenlőtlenségekre, illetve a szegénységre. Van egy finanszírozási mix. Nos, ezzel szeretnék foglalkozni. Különbség van a nagy és kis országok között, mégpedig az, hogy a finanszírozás gyakran a magas jövedelmi országokban zsebből történik, tehát magánszemélyek részéről. Alacsony országokban pedig gyakran a külföldi segély is része a finanszírozásnak. Tudjuk, hogy a zsebből fizetés az alacsony jövedelmű háztartások számára nem jelent alternatívát a külső donorokra való támaszkodás a program legitimitását és fenntarthatóságát kérdőjelezi meg. Nos, a végrehajtás részleteire térnék most ki. Kiket fed le a szociális védelmi program? Elképzelhető, hogy a programok a lakosság nagyon vékony rétegét érinti. Ahogy Toniák Estens ezt leírta. Ez országonként eltérő néhány országban még mindig nagyon keveseket érint a ö, szociális védelem. Az egyik fő ö, ö, kihívás a magas szintű informalitás. Az alacsony vedelmű országokban ez különösen jellemző sok latinamerikai országban ez így is van, vagy így volt. Szociális védelmet próbáltak megvalósítani. Az informális szektorra azonban ez nem terjedt ki. Ez az azt jelenti, hogy a szociális védelem csak részleges volt. Feltételes készpénz segítség valósul meg, és ez az alacsony jövedelmű populációkban hát különösen nagy népszerűségnek örvendő az, hogy kevesekre terjed ki a szociális védelem, annak az oka a megállapodás hiánya a partnerek között, hogy kik a veszélyeztetettek, kiket kell lefedjen. Ha megnézzük, hogy mely országok terjesztették ki ezt a kört, akkor azt látjuk, hogy ezek azok, azok ahol ö, szociális szerződés sikerült ö, aláírni. Tehát a szociális ö, szerződés a szociális védelem kiterjesztésének fontos feltétele. Ehhez az kell, hogy képviselve legyenek a veszélyeztetett csoportok további szociális politikai kérdés, a politika megállapításának a kérdése. Hogyha a politikát úgy alapítják meg, hogy csak kevesekre terjedjen ki a védelem, akkor alacsony lesz a támogatottsága. Ahogy Matthiasen úr mondta évekkel ezelőtt, a szegényekre, a, csak a szegények, a rossz politika az, amely kihagy egész rétegeket. A szociális védelem kiterjesztésének számos akadálya van a szegény országokban. A formális gazdaság ugyanis ott nem kiterjedt, nagyobb az informális. Másrészt a szegények által tapasztalt akadályok lebontása a legnehezebb. Plusz költségei vannak a szegények biztosításának. Ez információs kérdés is. Végül pedig kérdés, hogy a szegények maguk hogyan értik meg, odafigyelnek el, hogy mik a jogaik. A formalizációt lehet javítani. Ez az egyik útja a megoldásnak a dolgozók jobban legyenek képviselve. Csökkenteni kell az oktatási szakadékot a társadalom különböző között. Be kell vonni azokat a dolgozókat, akik eltűnnek a munkaerő piacról, akik az informális gazdaságba mennek át. Ez is nagyon hasznos opció. Ezen túl a magánszektort is érdekelté lehet tenni, be lehet vonni a szociális védelembe. Azt hiszem, világosan ki kell mondani, hogy kik a fő szereplők, a kormány, a magán, azaz profitorientált, a magán és profitorientált, illetve a magán és non-profit szektor. Ezeknek a kombinálása lehetővé teszi a vegyes profilú vállalkozások létrehozását példákat is írunk az intézményi megoldásokra a szociális védelemben. De ha az elméletet nézzük, hogy a magánszektor bevonása mellett mi szól, nos, az, hogy a teljes privatizáció vagy a magánszektor bevonása a hatékonyságot növeli a rugalmasságot növeli, valamit választási lehetőséget nyújt. A privatizáció ezt az OECD keretén belül legalábbis a tapasztalatok szerint nem támasztja alá. Nem támasztja el a tapasztalat, hogy a privatizáció ilyen hatással bírna. Ha megnézzük a konkrét példákat a helyszínen, azt látjuk, hogy érdekes esetek vannak, amikor a magánszektor bevonása, akár a profitorientáltak, a non-profit szektor bevonása lehetővé tette, hogy eljussunk az addig a szociális védelemből kizárt rétegek közül egyesekhez. vizsgáltunk alacsony jövedelmi országokat, ahol járulék fizetés van egy alapba, és a közösség dönti el, hogy az alapot hogyan használják fel. Ennek, ezeknek a megoldásoknak ez a közös jellemzője. Szenegálban, Indiában, azt látjuk, hogy ezek a közösségi programok az alacsony jövedelmű rétegeket is lefedik, bevonják. Tehát jelentős eredményekről lehet beszámolni. A ö, legszegényebbek azonban általában kivannak zárva. a kizárás ö, oka, hogy a legalacsonyabb jövedelmű ö, csoportok nem tudnak befizetni ezekbe a biztosító rendszerekbe. Ö, van, hogy földrajzilag vannak kizárva. Az ő területeken nem működik. Minden arra utal, hogy aláhúzzuk a kormány szerepét. Az ilyen esetekben is van szerepe a kormánynak, amikor magán non-profit szervezeteket vonnak be. Ilyenkor is van szerepe a kormánynak, biztosítandó a részvételét a legszegényebbeknek is. Például adó kedvezményt biztosíthatnak a legszegényebb háztartásoknak. A kormány kell biztosítsa a területi lefedettséget is, illetve a megfelelő minőséget. Végezetül pedig a konklúzióra térnék rá. Áttekintjük a legfrissebb fejleményeket regionális szinten. A szociális védelem kezdeményezéseit. Azt hiszem, a, az illó kezdeményezésével mindenki tisztában van. A G20-ak is elismerték ezt. Más szervezetek is, ENSZ szervezetek, a Világbank is együttműködik az ilóval annak érdekében, hogy állami tulajdonú szoci, biztosítás, szociális védelmi szervezetek működni tudjanak. Itt a válság utáni időszakra is kell gondolni. A jólét védelmére is, illetve hát további másokra számítva. E Mi a potenciális szerepe az EU együttműködésnek? Egyedi, szinte unikum pozíciója van az EU-nak, hiszen történelmi múltra tekint vissza ezen együttműködés. Ugyan a tagállamok között eltérő szociális biztonsági rendszerek működnek, és a, egyáltalán a rendszer is más, de az EU mindenképpen potenciállal és, és felelősséggel is rendelkezik a befogadó jellegű szociális biztonsági rendszerekben. Három nagy aspektusra szeretnék utalni közvetlenül támogathatja az államokat, harmadik országokat a szakpolitikák kialakításában, tudás tudásátadással, valamint nyomonkövetéssel és monitoringozással is segítheti az illető országokat. A társadalmi biztosítással való lefedettség, ugye a finanszírozás, a politikák kialakítása, valamint a politika gazdaság területén segíthet, más támogatási fellépési területeket is be lehet azonosítani, ahol az európai fejlesztési együttműködés valóban hatékonyan ö, tehet le az asztalra, az ügyasztalára. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony, öné a szó. Én is köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az előadónak az előadását. Való igaz, hogy egy olyan problematikára mutat rá, amely óriási probléma a fejlődő országok szociális biztonságának kérdéséről van szó. Figyelmesen hallgattam önt, és azért egy kicsit széttárom, széttárom a karom. Miért? Karjaim. Azért, mert nekünk a szakbizottságunkban egy olyan jelentésünk született, amely az én tollamból származik, de minden kollégám hozzájárult, ugyanerről a témáról, még a ciklusunk legelején. Emlékszem, tökéletesen emlékszem, hogy milyen megállapításokat tettünk ebben a, ebben a jelentésben. Az első megállapítás az volt, hogy egyetlen fejlődő országban sincs olyan kormány, amely képes lenne biztosítani teljes mértékben saját költségvetéséből és fiskális bevételeiből az közegészségügy támogatását országaiban. Mindig szükség van külső segítségnyújtásra. Külső segítségnyújtása, amely elvben lehetővé kell, hogy tegye az adott kormány számára, hogy infrastruktúrális szakpolitikát kórházak létrehozását, orvosi szakszemélyzetet kiképezhessen. Ugyanakkor a lakosság számára is lehetővé teheti azt, hogy valahová ö, járulék befizetéssel ö, úgymond befizessenek, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférhessenek a legszegényebbek számára. Nincs szükség arra, hogyha azt olvasom és azt látom, amit most öntől hallottam, hogy úgymond egy biztosítási kultúrájuk legyen. Persze, természetesen léteznek eh, az úgynevezett közösségi alapokon nyugvó rendszerekben, vannak olyan kicsiny, eh, spontán szerveződésű struktúrák, amelyeket még ki kell teljesíteni, meg kell erősíteni, amelyeket az NGO-k támogatnak néha, az egyházak is támogatnak, látom kollégámat itt. Olyan szolidaritási struktúrák ezek, amelyek léteznek, és persze még inkább kiteljesedhetnek ezrét tudnám én ezeknek ö, ö, megnevezni. Viszont óriási magánpiac létezik még a leggazdagabb kategóriák számára a társadalomból. Amikor azt mondom, hogy az ön előadása engem egy kicsit úgymond megtéveszt, az azért van, mert milyen potenciális szerepet ö, kíván ön a szociális, véde, szociális biztonság területén a privát magánszektornak biztosítani. Ez mit jelent? A kiegészítő biztosítások, kölcsönös biztosítások terepére gondolóan? Mi Belgiumban igenis együtt működünk olyan fekete-afrikai egységekkel, amelyeknek strukturális pénzügyi támogatást biztosítunk, pontosan azért, hogy ne a magán ágazat úgymond tegye rá a mancsát erre az egész ágazatra. Egyszerű tehát a kérdésem. Milyen magán vagy private ágazatról beszélünk az önelőadásában. Ö, nagyon eltérő hangot ütünk meg az én jelentésemben, a mi jelentésünkben, és az ön ö, ö, tanulmányában, nem kritizálom én itt ön, de mi ez a private, mi ez a magánszektor? A legszegényebbek számára pontosan nem a magánszektor lehet a segítség, hanem az állami ágazat az, amely valóban gyógyírt hozhat. Magamnak adom most meg a szót, mondja Éva Zsoli asszony. Én is nagy figyelemmel hallgattam Francesca Bastági asszony előadását, és engem is szíven ütött az, amit hallottam, az, hogy mennyire absztrakt, mennyire elvont a tanulmánya. Szeretnék példákat hallani, szeretném ismerni ezen rendszer példáit, olyan példákat, amelyek sikerrel lefették a lakosság egy részét, vagy esetleg olyan példákat is, amelyek úgymond az ellentétes, azaz a rossz gyakorlatokat mutatják be. Számok, tények, konkrét példák hiányoznak a tanulmányból. Amikor azt mondja ön, hogy egy nagy terület még úgymond szabad a magánszektor számára, én is szerettem volna tudni, hogy a zambiai adót nem fizető bányász cégek vajon a TB-jét fizetik-e azon munkavállalóiknak, akik inkább rabszolgasorban sínylődnek, mint sem, hogy társadalombiztosításban részesülnének. Azt is szeretném tudni, hogy ezen tanulmányban kalkulálják-e azon forrásokat, amelyek az, az államok illegális pénzáramlatait privilegizálták, nem pedig a szociális hálózat kidolgozását. Itt például a vámbevételekre gondolok, és milyen összefüggés van ezen aspektuk között, és azt kell, hogy mondjam, hogy bizony én sem érzem igazán, hogy a szomjamat oltotta volna az, az ön előadása, Mitchell úr. My apologies for being... Mitchell úr, Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy elkéstem. Először is olyan kérdésről van itt szó, amely tényleg nagyon érdekes. Én direkt megkértem, hogy ide jöhessek. Egy kérdésem lenne. Szerintem nagyon fontos hozzájárulást tudnánk biztosítani. Például a fejlődő országokban ugyanolyan ambíciózusak az emberek, mint itt, ugyanolyan okosak a gyerekek, mint itt nálunk, de ö, az emberek úgy gondolják, hogy nagy családokat kell alapítani, mert csak a nagy család biztosítja nekik a megélhetést és a biztos jövőt. És ez viszont nagyon nagy problémákat okoz nem csak az anyáknak, hanem maguknak a családoknak, az egészségügyi rendszereknek, és egyéb területen úgy szintén. Amikor a mi modellünket tekintjük, mindannyian szeretnénk, itt a teremben is mindannyian szeretnénk társadalombiztosítási lehetőségeket, hogyha nyugdíjban megyünk, ha betegek leszünk, bármi történik velünk. De ezzel kapcsolatban hadd kérdezzem meg, egyáltalán van-e jogi alapunk arra, hogy ezt megtegyük? A DCI által le nem fedett országokban egyáltalán meg lehet-e azt tenni, hogy a fejlesztési pénzeket ennek az ügynek a fejlesztésére fordítjuk? Másodszorban, mit tudunk mi képviselők tenni annak érdekében, hogy ez az ügy előre mozduljon? Mi az, hol vannak az akadályok? Minek kell külön figyelmet fo- szentelni annak érdekében, hogy ez előre mozduljon? Aztán a bizottság tud-e katalizátorként működni. Például ki tud-e választani egy országot vagy egy régiót kísérleti jelleggel, ahol valamit előre lehet mozdítani. A bizottság milyen kataliz katalizátor szerepet tudna itt játszani? Hogy ez most állami, vagy privát, vagy milyen, az tulajdonképpen mindegy, de úgy gondolom, hogy egyszerűen azt kellene megpróbálnunk, hogy olyan módon kell tá- szociális védelmet biztosítani az embereknek ezekben az országokban, hogy megértsék, hogy a család, a nagy, nagy család, az nem szükséges a szociális biztonsághoz. Mert ez a legnagyobb problémájuk. Nincs egyszerűen alternatíva. Úgy gondolják, hogy nincsen ennek alternatívája. Tehát lehet, hogy e- ebből a szempontból is okos lenne megtekinteni a kérdést, és elnézést, hogy e, az előadás elejét nem hallottam. Martínez úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, Madame Kaiser asszonyhoz hasonlóan én is egy kicsit meg vagyok zavarodva, és támogatom a megjegyzéseit. Először is hadd kérdezem meg, amikor, tá- amikor szociális védelemről beszélünk, illetve a szociális biztonság védelméről, amely tulajdonképpen születéstől az elhalálozásig kellene, hogy ö, működjön. Ebből a szempontból Különbséget kellene tennünk a fejlődő és a fejlett, valamint a gazdagabb és a szegényebb országok között. Most úgy gondolom, hogy egy olyan helyzetben, hogyha megnézzük az egész civilizációt, akkor tulajdonképpen az lenne a legjobb, hogyha a bolygó minden lakója születésétől haláláig részesülne szociális védelemben. Az ilyenfajta szociális védelem először is az egészségi ellátást, egészségügyi ellátást foglalhatná magában, aztán a nyugellátást, a nyugdíjak például foglalkoztatással összefüggő jár, jár, jutatások, de lehetnének csak korral összefüggő juttatások. És aztán nem, nem tudom, esetleg be lehet foglalni a, az oktatást is ebbe a körbe, olyan értelemben, hogy az ezzel kapcsolatos feladatok is beletartozzanak a szociális támogatás körébe. Aztán kicsit föl van vizezve itt, hogy az Európai Uniónak a szerepe mi legyen, hiszen a többi koncepcióval összemosódik. Azt mondja előadó asszony, hogy az Európai Unió közössége közösségében a szociális támogatás és a szociális a társadalombiztosítás általánossá válása ö, valósul most meg, és attól függetlenül, hogy valaki szegény vagy gazdag, hogy hegyekben él vagy tengerparton, általános ö, köz közjó az, hogy valaki részesüljön a szociális támogatásban, illetve a társadalombiztosításban. Én úgy gondolom, hogy ezt az eszmét át kellene ültetni globális szintre, és igenis minden a bolygón élő, minden a fejlődő országban élő eh, nőnek és férfinak ugyanúgy joga kellene, hogy legyen ezekhez a támogatásokhoz, ezekhez a dolgokhoz. Második megjegyzésem az lenne, hogy olyan területről van itt szó, amely teljesen világosan, ö, ahol má, teljesen világos, hogy másféle politikai és ideológiai megközelítések működnek. Úgy, nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez nem állami feladat, máshol úgy gondolják, hogy alapvető állami feladat, és mi pedig úgy gondoljuk, hogy Ugye nálunk alapvető Európa kiépítéséhez kapcsolódó feladat ez. A válság is megmutatta, hogy milyen sok helyen le tudnak bomlani, szét tudnak hullani ezek a rendszerek. De hát, hogy túlságosan naivak voltunk, és azt gondoltuk, hogy ezek visszafordíthatatlan ö, ö, mindig érvényben maradó eredmények, pedig hát nem. Biztos, hogy erről van szó. Nem szeretnék túlságosan részletekbe menni, de ha például Kubára nézek, most attól függ, függetlenül, hogy az embernek a rendszer tetszik vagy nem, de ott az egészségügy, a, az oktatás és a nyugdíj szempontjából tökéletesen működik a társadalombiztosítási rendszer. Spanyolországban a függőségről beszélünk, amely más országban nem létezik. Minden esetre, hogyha valaki függő, akkor az azt jelenti, hogy valamiféle gondozástól függ, amelyet szakértő munkaerő kell, hogy biztosítson nekik, már pedig ezt csak akkor tudja biztosítani, akkor lehet biztosítani, hogyha közpénzekből finanszírozzák. Aztán még valami hiányzik, illetve hiányzott nekem az ön előadásából, amiről pedig szerettem volna többet hallani. Tudom, hogy az európai együttműködésnek az kell, hogy legyen a célja, hogy a fejlődő ország állampolgárainak is biztosítsuk az állami szociális védelmet és az állami társadalmi biztosítást. De bizonyos országokban van valami, ami már jól működik, mégpedig egy három oldalú együttműködés. Afrikában több országban működik ez, csak sajnos erre nem nagyon figyelünk oda. Pedig a, a karibi országokban is működik, például úgy, hogy Kuba Venezuelának küld szakértelmet ebbe, ebből a szempontból, sőt anyagi forrásokat is. Aztán ebben a háromszögben olyan együttműködés is folyik, ahol ha szükség van, akkor kórházakat épít egyik ország a másiknak, vagy a logisztikáját építi föl a még hiányzó társadalombiztosítási rendszereknek. Úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes. Érdekes lenne ennek az alaposabb átgondolása, de hogy elnök asszony is mondta. Kicsit túlságosan absztrakt volt az előadása, néha egy kicsit úgy elvesztette a fonalat, abból a szempontból, hogy tulajdonképpen mi is volt a lényege a mondani valójának, nem volt elég konkrét. Egy csomó koncepciót, egy csomó ötletet felsorolt, kedves előadóasszony, de hogyha ezt tesszük, és azt mondjuk, hogy ezeket a dolgokat tudjuk megosztani a partnerországainkkal, akkor ez tulajdonképpen zavarhoz vezethet. És úgy gondolom, hogy nem is lenne igazából erkölcsös, hogyha a társadalombiztosítás témájából üzletet csinálnánk, ugyanis mindenkinek Joga van ehhez, csak azért, mert ember, azért, mert világpolgár. De köszönöm szépen a jelentését, köszönöm szépen, hogy időt szánt ránk és eljött hozzánk. Cortez úr. Eh, yo quería no puedo, no puedo estar más de acuerdo con Veronique y, y con Miguel Ángel y, y, y con usted, Presidenta, porque yo... Köszönöm szépen, teljesen egyetértek önnel is, Veronikkal és Martínez úrral is. Minket az EU-ként a mo- szociális modellünk különböztet meg másoktól, de valami általánosabb érvényűvel kezdeném gondolataim. Egy olyan témáról van most szó, amely az együttműködés alfája és omegája, és még azon túl is mutat. A jövőben pedig a fejlesztési együttműködés egyik központi kérdéséről lesz szó. A szakbizottságunkban megbeszéltük, hogy a fejlesztési együttműködés területén a válság óta nem sikerült ezt a kérdéskört körbejárnunk. És az ellátólánc egész, minden egyes láncára gondolok. Persze a biztonságról, mint a jövőbeli tényezőről beszélünk rendben, de amikor ezt a válságot éljük ma meg, egy olyan mozgalmat, egy olyan mozgást is tapasztalunk, amely alapvetően megváltoztathatja négy-öt éves távlatokban a fejlesztési együttműködést. Igen, hasznos egy ilyen típusú előadás, hogy egyfajta gondolatébresztő legyen számunkra, hogy a jövőben az NGO-kkal együtt, amelyek a fejlesztési támogatásban részt vesznek, hogyan ö, ö, léphetünk a tettek talajára. Miért? Azért, mert ha a milleniumi 2015-ös fejlesztési célokat vizsgáljuk meg, és a 2015-ös utáni távlatokat. Tudjuk, hogy még több nemzetközi fel, támogatásra lesz szükségünk a szegénység megszüntetéséhez. Ehhez pedig egy olyan szándékra van szükség, amelynek célja, hogy az együttműködést más ö, csapásra helyezhessük el, és a szociális modell az, amiben, mint ismétlem magam, mások vagyunk mi az EU-ban. És igenis, ezen szociális modellt fenntartjuk, és hozzájárhatnak, járulhatnak mások is az együttműködéshez, a fejlesztési együttműködéshez. Ugyanakkor az elmúlt válságidőszak alásta valamennyire ezt az együttműködési, fejlesztési együttműködést, hiszen magát a teljes felépítményt is megrendítette. Ezért fontos, hogy ezen előadásnak hála, ezen gondolatok mentén tovább gondolkodhatunk arról, hogy a fejlesztési együttműködés jövője miben is rejlik. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottságnak, Nick Taylornak adom meg a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy lehetőségem van arra, hogy szóljak. Először a bizottság részéről köszönetet mondok az a jelentés készítőjének, hiszen a szociális védelem EU együttműködésének október 15-i tavaly tanácsi október 15-i ajánlásainak és a bizottság szövegének vonalán szövi tovább a szálakat. Én is Tájékoztató jelleggel szeretném elmondani a DEFCO részéről, hogy mi, mint tagok, a szociális védelmi ö, ö, New Yorki februári ülésen részt vettünk, amely az a CBHI, azaz a közösségi alapú egy, egészségügyi kérdéseket is körüljáró fórumon részt veszünk. Igen, hasznos volt a, a témában megírt jelentése és tanulmánya. A szociális védelem kulcsfontosságú az MDG utáni, 2015 utáni napirenden és erre ön is rámutat, hiszen a minőség körüli vita, amely például a kopenhágai tav- múlt hónapban lefolytatott találkozón is kiemelésre került. Igenis, a szociális védelemben a, a méltányosság és az újra szétosztás kérdése körül kristályosodott ki a fejlesztési együttműködés és szociális védelem kapcsolata egy elég összetett eh, kérdés, és Afrikában például a szociális védelem a fejlesztési partnerekkel, ügynökségekkel bizony is azt a célt szolgálja, hogy a szegénységet csökkentse, és az úgynevezett eh, világbanki fogalomtárral eh, élve itt a védelmi háló megerősítéséről beszélünk, amelyek három vagy további élet, három vagy több éves életciklussal rendelkeznek, lakosság szegénységből való kiemelését célozzák meg valamilyen módon. Ez mind mérhető módon történik. Klasszikus példa Etiópia, a termelők biztonsági hálójának kiépítésével 100%-ban donorfinanszírozott projekt, 8 millió emberről van szó, és az éjségből való kilábolást szolgálja, és mindazt kérdezzük meg, hogy hogyan lehet ezen túl lépni, túlmenő ezen túlmutató projektet kidolgozni, hiszen az életciklus sokkok, az életciklusonként visszatérő nehézségek, azaz a szegénységből való kilépésből eljutni, a sérülékenységből eljutni a hosszú távú, tartós, sokkal inkább az egyenlőségre hangsúlyt helyező politikákra hegyezi ki a kérdést. Számos kedvezményezett esetében, és ezt a Világbank Revalion vezető közgazdásza is elmondta, valóban a szegénységből kivezettünk millióit embereknek, de mi hat ezekre az emberekre? Az, hogy még mindig kitettek mindig érzékenyek minden fajta életciklusban felmerülő soknak. És az, hogy hogyan lehet ezekből kilábalni tartósan, hát az úgy, hogyha a szegénységbe nem süllyedhetnek vissza ezen emberek. De hogyan érjük el ezt a célt? egy kicsit valóban röviden a közlem, közleményünkben is megjelentettük a bizottság részéről, hogy megkülönböztetést kell tennünk a, az alacsony és közép, közepes bevételű országok között, hiszen egyre inkább az alacsonyból a középes szintre jutunk. Svaziland esetében, Swaziföld, Gána, ország, Gána szempontjából is ilyen. Amikor viszont a közepes bevételű országokról beszélünk, akkor ott azt látjuk, hogy míg a donorországok számos költségvetési támogatást nyújtanak az alacsony bevételi forrásokkal rendelkező országok számára, akár a szociális védelemre, akár az oktatásra, egészségügyre gondoljunk, a legalacsonyabb lefedettség is csak a donoroknak hála történhet meg. A közepes bevételű országoknál, ahol a zsebből finanszírozás még mindig létezik az egészségügyi szektorban, az ö, valóság, úgyhogy a közepes bevételű országokat kell megvizsgálni, ott a problémák létezőek. Kína egy ilyen példa, ahol az Európai Bizottság még mindig támogatásban részesíti az erőfeszítéseket a szociális védelem területén, de ahogy az országok egyre inkább közepes bevételekkel rendelkező ö, szintre jutnak, ott már ugye az egyes támogatásban, az Agenda for Change támogatásból kiesnek az országok, akkor viszont óriási szegénység még mindig létezik. Két dologra még emlékeznünk kell, amikor olvassuk a jelentést. Az első a szociális szerződés kérdése alapvető fontossággal, de miért? Mert igen pozitív dolog történik most Afrikában különösen. Egyre több nemzeti kormány akar olyan helyzetből kilépni, amelyben számos ilyen kicsin NGO irányított, donor finanszírozott szociális védelmi rendszeri modellek léteznek, ahol csak a szegénységből próbálják kihúzni az embereket, át akarnak lépni a szociális védelem valós megvalósítására, támogatni kell a terepen, a talajon kin az ilyen kezdeményezéseket. Február 25-én egy tanulmányt mutattunk be, amelyet Fekete-Afrikában végeztünk, A Diszabebában néhány kormány megjelent meghívásunkra, de a szakminiszterek, két szakminiszter és helyettes miniszter is megjelentek a Deszabebában, és arról se arról cseréltünk eszmét, hogy nem csak az egyenlőséget, a méltányosságát kívánják megvalósítani a szociális védelem területén, hanem a politikai értéket, hozzáadott többletértéket is látják a kezdeményezésben. A gánai miniszter is elmondta azt, hogy a szociális védelem a választási platform tematikái között is nevesítve van. Azt mondta, stabilitás megvan, és most már közép bevételekkel rendelkező, ezt finanszírozni képes országá váltunk. Egy másik kérdés pedig, egy tájékoztató jellegű pont lenne, a szociális védelem alap ajánlásairól, a nemzeti alapszintről van szó, amelyet egy, egy hangúan az ILO konferenciája elfogadott, és mi az, az Európai Unió és a bizottság is támogatjuk. Most pedig megadom a szót Basta Krisz szakértőnek 7 percre. Köszönöm. A magánszektorról annyit mondanék, az Európai Parlament külön megkért arra, hogy a magánszektor lehetséges szerepét vegyen bele ebbe a jelentésbe, úgyhogy ha elolvassák ezt a részt, úgy, akkor ebben egy sor információ, illetve válasz van arra nézve, hogy a magánszektor bevonása különböző funkcióban milyen haszonnal járhat, és a következtetésem nekem is az lett, hogy tulajdonképpen nem tanácsos a magánszektor bevonása, ezben a fejezetben szerepel az is, hogy miért fontos, hogy a kormányokat, illetve az államokat mindenképpen bevonjuk ebbe a munkába, illetve hogy ők irányítsák és ők ellenőrizzék ezt a munkát. Természetesen bizonyos fajta ö, együttműködésre van lehetőség a nem non-profit szervezetekkel, illetve vállalatokkal is. De még akkor, akkor is, hogyha a kormány egyedül csak magán hozzájárulásból tudja szervezni ezeket a segélyeket, illetve a támogatásokat, akkor is a kormánynak kell biztosítania azt, hogy a szolgáltatás megfelelő szintű és folyamatos. Aztán a jelentés arra is kitér, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy a kormányok bevételeit növeljük. Hiszen a második kérdés az az, hogy a, az állam hogy tud finanszírozni ilyen jellegű programokat és ugye arról is írok, hogy az Európai Unió mit tud tenni annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a kormányok bevételei növekednek, és hogy ezeket a bevételeket ezekbe a politikákba fektetik majd be. Hiszen látjuk, hogy sok olyan közepes bevételű ország van, közepes jövedelmi ország, ahol vannak már bevételek, de nem ezekbe a szektorokba áramlanak illetve olyan alacsony jövedelmű országok, ahol nincsenek bevételek. Tehát ezeknek a bevételeknek a növelésére vonatkozóan is van a tanulmányban is bizonyos információ igen, az igaz, hogy eléggé gyenge, általános jellegű az anyag, hiszen 20 oldalban kellett összefoglalnom az egészet. Nagyon nagy átfogó feladat volt, nagyon nehéz volt mindent objektívan, informá- informatívan be- belefoglalni ebbe a jelentésbe egyetértek abban, hogy sokkal többet kell tenni annak érdekében, hogy a kormányok bevételeinek növelését elősegítsük, illetve hogy azt úgy segítsük elő, hogy az administratív kapacitás növekedjen, hogy az adórendszerek és más ezzel kapcsolatos tevékenységek is fejlődjenek. a szociális védelem definíciójáról is volt egy megjegyzés. Igen, van ennek egy ideológiai összetevője, és láttuk, hogy nemzetközi kontextusban van egy olyan fejlemény, amely szerint a szervezetek inkább a kockázatkezelést szeretnék hang hangsúlyozni, és minim, minimalista megfogalmazást használnak, azt mondják, hogy a kormánynak minimalista feladatai vannak ennek a, ennek a védelmnek az biztosításában. Úgyhogy egy ilyen változás észrevehető, egy ilyen tendencia észrevehető, nyilván a válság miatt is. Történelmileg tapasztalható az, hogy, <clears throat> hogy a válságok ugyanakkor nagyon sokszor ki tudnak váltani olyan jelenségeket, ahogy, amelyek szerint a szociális támogatás megnő, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenység E- megnő, és tulajdonképpen a válságot ki lehet használni annak érdekében, hogy egy kicsit általánosabb, uniformabb, kicsit magasabb szintű szociális támogatást alakítsanak ki az országok, ahelyett, hogy ahogy ez nagyon sokáig jellemző volt, minimalista szociális támogatás létezzen. aztán az adományozók által finanszírozott szociális támogatás ez is fontos része a jelentésnek. Az adományozók szerepe nagyon fontos volt a szociális támogatási programok elindítása, illetve a politikák kialakítása, a projektek elindítása szempontjából. Az talán kevés-kevésbé sikeres volt, hogy ezeket a programokat aztán nemzeti politikákká alakítsák illetve hogy támogassák minden, mindezeknek a nemzeti jellegét. Tehát az adományozóknak nagyon fontos, hogy elkezdjenek együttműködni a kormányokkal, és a kezdeményezésen túl legyen egy hosszú távú elképzelésük is Sajnos ez korábban hiányzott a szociális védelmi programokból, az adományozók inkább csak rövid rövidtávú, szegénység enyhítő típusú fizetéseket biztosítottak, de hogyha megnézzük, hogy a szociális védelem és a szociális politika miről is szól, akkor való, valóban a közép, illetve hosszú távú politika itt a fontos, illetve cselekvés fontos, tehát az adományozóknak együtt kell működnie a kormányokkal, és meg kell szervezni azt, hogy az adott projektek, amelyeket támogatnak, állami tulajdonú, állami szervezéses irányítású politikákba forduljanak át. És ezért is annyira fontos, hogy a nemzeti bevételt, a kormányok bevételét is megpróbáljuk támogatni, mert így ez könnyebben fog végbe menni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a 11-es pontra a napirendben és eszmecsere következik um, a közveti főelőadó asszonynal, Áni Jensen asszonynal, akit szeretettel köszöntök. Idén a közvetési vita különösen nehéz lesz, mert bizonytalanság van. A éves pénzügyi keretet még nem fogadták el, de számítok Jensen asszonyra, hogy ezzel kapcsolatban felvilágosít, a, felvilágosít bennünket. Meg is adom a szót. Köszönöm eh, szépen, elnök asszony. Igen, és köszönöm szépen, hogy meghívott, és hogy eh, egy rövid első költségvetési vitát folytathatunk. Tény, hogy a 2014-es költségvetés teljességgel bizonytal, amivel nincs meg a többéves pénzügyi keret, nincsen erről jogszabály, semmi nincs meg. Hát majd meglátjuk, hogyan boldogulunk. Talán elfogadtuk az állásfoglalást az IMF-ről, és megszavaztuk a 2014-es költségvetési tételeket. Ez az IMF, IMF javaslatokkal kapcsolatos. A parlament agódik amiatt, hogy esetleg nem fogadjuk el az Európai Tanácsban született megállapodást. De a költségvetés negyedik kategóriája, amely önöket érinti, ha megnézzük, hogy a tanács mit döntött. Nos, ez egy befegyeztetés volt 2020-ig, nagyon alacsony növekedéssel. Hát minden nagyon szoros volt, és elképzelhető, hogy nem lesz rugalmasság, mert a sürgősségi tartalék is külön fejezetként szerepel. Sok mindent meg kell vizsgálni a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Tudom, hogy a bizottság javaslata nem jó fogadtatásban részesült ebben a szakbizottságban, mert hogy ö, túl, nem volt elég ambiciózus. Amikor a biztosokkal beszéltem ezzel kapcsolatban, akkor azt mondták, hogy a humanitárius segélyre több pénzt kell, megoldást kell találni, a sürgősségi tartalékra is, meg kell erősíteni egyes területeket, amelyek fontosak a szakbizottság számára. Kimutatták, hogy szomszédségi programok közül egyeseket nem jól valósítanak meg. Ez egy nagyon erős jelzés. A költségvetési tételkel kapcsolatban. Nos, ki fog derülni, de nagyon kíváncsi vagyok az álláspontjukra a többéves költségvetési kerettel kapcsolatban. Holnap lesz az első trialógus, kiderül, hogyan lépünk előre. Van egy Lisszaboni szerződés, hogyha a tanács nem is tartja ezt szem előtt, a, a tanácsnak a szava dönt a mezőgazdasági politikában, amilyenk pedig a többiben. De hát minden költségvetési tételt részletesen meg kell vitatni. A két ö, intézmény egy szinten áll ebben. Nem tudom, hogy fog sikerülni. Mióta a Lisszaboni szerződés meg hatályba lépett, három esetből kettőben nem sikerült megállapodni a közvetésben. A múlt héten már nagyon közel álltunk hozzá. Nem lényegi dolgokon hiúsult meg. A tanács nem akar tárgyalni, csak egy nagyon kései fázisban. Remélem, hogy sikerülni fog, és a szakbizottságokkal sikerül megállapodni. Nos, ezek lennének a bevezető szavak, és hallgatom, hogy a szakbizottságnak mi a véleménye. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót a 2011-es közvetési előadónknak, Cortes Lastra úrnak. Köszönöm szépen, Jensen asszony. a vita elején tartunk. Négy alapvető gondolatot szeretnék megosztani önnel. Először is fontos, hogy a humanitárius segély és a fejlesztési együttműködés területén határozottak legyünk. Az a kérdés, hogy mi a célunk. A humanitárius válságok száma csak nőtt az utóbbi években. Az EU a kötelezettségeit EU-nak e teljesítenie kell a kötelezettségeit. Vissza kell térni egy gondolatra, amelyről néha megfeledkezünk. Az Euróbarométer októberben ezt megerősítette e kiderült, hogy a tagállamok, a közvélemény támogatja a fejlesztési támogatást. További gondolat, amelyről nem szabad megfeledkeznünk, a fejlesztési együttműködés, a humanitárius segély, erkölcsi kötelezettség a szegénység ellen nehéz küzdeni, valóban. Nyilvánvaló, a fejlesztési együttműködést védelmeznünk kell. Meg kell védeni ezeket a személyeket, akik ilyen kihívás előtt állnak. Úgy gondolom, hogy a humanitárius segély és a fejlesztési együttműködés olyan területek, ahol hatékonyak vagyunk. Ezért is meg kell ezeket tartani. Folytatni kell elkötelezettségünket, ahogy ezt a szakbizottság eddig is tette. Legyen benne a 2014-es költségvetésben. Köszönöm szépen, Mitchell úrnak adom meg a szót. Én is köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Rikárdónak is a megjegyzéseket. Megállapodás van köztünk a ö, politikai pártok között, és ön is elnök asszony, és a parlament vezetője, és más intézmények vezetője is teljesen egyetértek Janssens asszony megjegyzéseivel, mely szerint ahogyan a költségvetést kidolgozták, ott nem vették figyelembe, hogy a Lisszaboni szerződés létezik, most már tudatára kell ébrednünk. Lehet, hogy ez az írsoros elnökségnek igazán nem jön jól, de valóban a frakcióm és más frakciók is azt gondolom erőteljesen úgy érezzük, hogy ezt nem fogjuk, ebből nem fogunk engedni most. Az egyik nehézség most az, hogy a költségvetésben nem lesz olyan úgymond szabad kezünk, mint szerettük volna, de senki a mi szakbizottságunkban nem a, a választókörzete felé akar ö, ö, szavazatokat szerezni, hanem ezrei a gyerekeknek ö, ö, halhatnak bele abba, hogyha a következő 14-20-as többéves költségvetési keret, tehát nem úgy alakítjuk, ahogyan a parlament szeretné. Köszönöm szépen hogy a téma felelőse a költségvetés ilyen módosítása mellett szállt síkra. És különösen érdekel engem az, amit tenni tud majd, mindenre nem lesz képes, de most egy történelmi pillanatot írunk, és igenis az, ezen a fajta határon át kell tudnunk lépni, a Lisszaboni szerződés itt van, és a mi irányunkba hat, és a humanitárius problémákra is szükség szükség van, mint megoldásra ezen MFF-ből. Persze, a kap is fontos, meg más szakpolitikák is az EU-ban, de igenis a fejlesztési politikát is finanszírozni kell a jövőben is. Mártinez úr, önön, önön a sor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Magam is. Csak három megjegyzést szeretnék tenni most. Ricardo és Game Mitchell és mások is szóltak, ezekre szeretnék referálni. Először is, itt a parlamentben nem mindig ismerjük jól egymást képviselők között, még akkor is, hogyha ugyanabban a szakbizottságban dolgozunk, és nekem Jensen asszonya személy szerint volt lehetőségem az együttműködésre, és valóban el tudom mondani, hogy teljes mértékben nem csak kompetens, hanem annyira lelkiismeretes kolléganőről van szó, hogy száz százalékig megszavazom neki a bizalmat e szakbizottságban. Ez engem e, valahol megnyugtat, hogy Jensen asszony a téma felelőse ennek a dossziénak ilyen e, válságos, sajátos és nehéz időszakban. Igen, kényes dossziéról van ugyanis szó. Ez volt az első gondolatom. Másodszorban általában eléggé borulátó vagyok. A jövő szempontjából ilyen a természetesen, természetem. A tanács egy olyan ö, mm, elfogadhatatlan és méltatlan tervezettel állt elő, amely a szerződésekkel szembe megy. És valahol egyszerűen valahol a múltba vezet minket vissza, egyáltalán nem lehet kiállni a tanács javaslata mellett és tervezete mellett. Így most egy kis ö, terem ö, ö, hangulatban elmondhatom, hogy nem vagyok biztos abban, hogy a parlament eléggé ellenálló képes lesz, és tudja majd magát tartani az álláspontjához. De ez most ö, személyes véleményem persze, és engedjék meg, hogy ö, megosszam önökkel, akár balra, akár jobbra nézek. Én azaz azt érzem, hogy a parlament többségére van szükségünk, amikor azt nyilatkozzuk, hogy valamit akarunk. És egyre veszélyesebb taktikáról van szó, és szinte minden tagállamban így taktikáznak a tagállamok, és egyszerűen védhetetlen, méltatlan tervezeteket előbb felkiáltunk, hogy nem tudjuk elfogadni, aztán pedig húzavona, adok-kapok, és a végén csak rábólintanak a ö, tagállamaink az eredeti javaslatra. Ami a rugalmasságot illeti, ott azt kell, hogy elmondjam, hogy mit ö, kaphatnánk mit cserébe, ami a fejlesztési együttműködést és a humanitárius segítségnyújtást illeti a függetlenség terén. Nos, amit nyerünk a vámon, azt elveszthetjük a réven. Miért? Azért, mert minden, amit a humanitárius segítségnyújtásra és a fejlesztés együttműködésre ö, fordítanánk, azt pontosan a rugalmaság miatt veszíthetjük el, mert más területekre ö, ö, csoportosíthatják át, számos tagállam ugyanis prioritásként kezeli azon szakmapolitikai területeket, e, és azt mondják, hogy hát akkor inkább vonjuk ki az összegeket a fejlesztésből, hiszen közelebb vagyunk az ilyen forrásoknak, hála az EU e, választópolgáraihoz. Nagyon remélem, hogy tévedek, amikor mindezt elmondom és személy szerint még mindig tartom magam az álláspontomhoz, és ahhoz, amit az imént elmondtam, tehát vállalom azt, hogy én néhány kis ajándékért cserébe, amit a tanács adhatna nekünk, nem vagyok hajlandó feladni az, a, a, az érveimet hogyha a parlament nem szavazza meg az új költségvetést, akkor úgymond a 2013-as költségvetést visszük, göngyölítjük tovább 2014-ben. Ami a 2014-es évet illeti, akkor a költségvetés 2014-ben valószínű úgymond jobb lenne, ha nem is jobb, de preferálnánk, ami a humanitárius segítségnyújtás és együttműködést illeti, jobb lenne a 2004-es ilyen átgörgetett költségvetést, mint a jelenlegi költségvetés tervezetet fogadná el a parlament, és akkor úgymond 2014-2020-as időszakban az új megoldásokkal ö, élnénk. Ha így van, akkor még egy érvet engedjenek meg. Nem, nem akarok. A tanács javaslatából, még akkor sem, hogyha kis ö, cserébe kis ajándékokat kapunk a tanástól. Ha a parlament nem szavazza meg a ö, több éves pénzügyi keretet, akkor 2014-ben is lesz költségvetésünk, mégpedig ö, magasabb összegű költségvetésünk, mint hogyha elfogadjuk a jelenlegi tanácsi javaslatot. Egy érvel több ez annak érdekében, hogy a parlament ne szavazza meg a tanács javaslatát. Persze, hogyha a tárgyalások során úgy alakulnak a dolgok, ahogy én azt remélnem, hogy valóban ö, sikere vinnénk a tárgyalásainkat. Támogatom Jensen asszonyt, és szeretném, hogyha világosan elmondaná nekem, hogy így van-e. Tehát erősítsen meg, hogyha a 2014-20-as költségvetésre nem bólint rá, nem szavazza meg a parlament, akkor 14-ben valóban több összeggel sáfárkodhatunk a humanitárius segítségnyújtás és fejlesztési támogatás szintjén? Így van-e vagy sem? Jensen asszony, ez a kérdésem. Köszönöm. Köszönöm, Martínez úr. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak. Katrin Medlepeningen asszonynak 5 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem is kell 5 perc nekem. A bizottságot a Költségvetési Főigazgatóság képviseli. Ez foglalkozik nem csak a a ö, külső támogatással, a fejlesztéssel, hanem minden költségvetési tétellel. Tudjuk, hogy megkerülhetetlen nehézség van a 2014-es költségvetés előtt. Egészen kivételes a ö, helyzet intézményi szinten. Mint ahogy Barozó úr, Barozó elnök úr elmondta, a bizottság mindent meg fog tenni, hogy konstruktív szerepe legyen a költségvetés elfogadásában. Annak érdekében, hogy minden jogszabály és program ö, már ö, rendelkezésre álljon 2014-ben mivel nincsen 2014-es költségvetés, a 13-as költségvetés menne tovább, ez két kétélű fegyverren, egészen veszélyes. Nagyon érdekel ezért jenzen asszony válasza ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig minden tekintet jenzen asszony felé fordul, és várjuk a választ Mártinez úr fontos kérdésére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen azt is, hogy az etikai dimenzióra is rámutattak, hiszen ezt sem szabad elfelejtenünk a munkánk során. Mi történik tehát akkor, hogyha nem mondunk igent, hogyha nem adjuk jóváhagyásunkat a költségvetésre? Igaz, akkor a 2013-as mm, maximum értékek maradnak meg, és elméletileg tovább lehet folytatni a jogalkotási munkát, és ragaszkodni, illetve tartani magunkat a felső határokhoz, hogyha nem a több éves keret szerinti felső határokhoz, amelyet az Európai Bizottság vagy a Tanács határozott meg, illetve minden intézmény egyetértett ezekről, akkor a 2013-as felső határokkal fogunk tovább dolgozni. A tanács maga részéről azt mondja, hogy ez nem lehetséges. Ez a lehetőség nem működik, hogyha a parlament nemet mond a javaslatunkra, akkor leállítják az összes jogalkotási folyamatot. Nem akarják beismerni, hogy, ez, hogy a 2013-as felső határokkal tovább működhettünk. Egyszerűen nem ismérik be, hogy ez lehetséges. És ez nekem azt súgja, hogy tényleg félnek tőle, hogy nemet mondunk a javaslatukra. Természetesen mindannyian szeretnénk megoldást találni, de nem bármilyen megoldás. Bármilyen megoldásba nem megyünk bele. A 2013-as felső értékek több pénzt, kb. 10%-kal több pénzt biztosítanak. De másképp lesznek elosztva ezek a pénzek. Akkor kicsit több jut majd a mezőgazdaságra, az európai hálózatösszekötő eszközre és a kutatásra, más területekre pedig kevesebb fog jutni. Azt hiszem, hogy az önök területére nézve nem jelent túlságosan nagy különbséget, hogy melyik megoldás születik majd meg. Nem kapnak semmiképpen túlságosan nagy forrásemelést, attól függetlenül, hogy melyik javaslat lép érvénybe. Úgyhogy számomra az lenne a legjobb, hogyha találnánk egy megoldást. Ehhez természetesen tárgyalás szükséges. A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások folynak. Tudják, hogy Bőge és Kálfin kollégák a két tárgyaló rendszeresen találkozik a különböző szakbizottságok képviselőivel, koordinálnak velük, és az az 5-6-7 olyan terület, ahol valóban nem engedhetünk, az mindenképpen érvényt kap. Az önök területének is meg kell, hogy legyen a megfelelő rugalmasság a sürgősségi tartalékokkal kapcsolatban. Igaz, hogy évről évre nagyon sokat változik ez a kérdés. Ugye, amikor a rugalmasságról beszélünk, elmondhatjuk, hogy az önök területe az, ahol amely korábbi években kihasználta a rugalmasságot. Nem tudjuk, hogy ugyanis, hogy hol üti fel a fejét az asszály, hogy hol törnek ki háborúk, amelyek magas a finanszírozást, támogatást kívánnak majd az Európai Unió részéről. Ezeket nem lehet megjósolni, és ezért szükséges a rugalmasság biztosítása. Az éves költségvetés aminek megállapítása nehéz lesz az MFF nélkül, de természetesen el lehet kezdeni ennek keretén belül is új programokat, hiszen vannak új jogalkodási javaslatok. És ezeket bele is foglaltuk a terveinkbe, és úgy gondoljuk, hogy természetesen tovább kell folytatni a jogalkotásra alapozott tárgyalásokat, hiszen tovább kell folytatni a munkánkat 2014. január 1-én. Attól függetlenül, hogy milyen keretek között dolgozunk tovább, a folyamatoknak tovább kell folytatódniuk. És itt van önöknek és a parlamentnek valódi hatalma a jogalkotás területén ezért nagyon fontos a jó koordináció annak érdekében, hogy jó és erős jogalkotási alapot teremtsünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek. Most pedig felfüggesztem az ülést, holnap folytatjuk. Kilenckor közös meghallgatás a DEVE és a KRIM szakbizottságok részéről korrupció, pénzmosás, bűnözés témájában olyan figyelmükbe, rendkívül figyelemre méltó személyek jönnek el, hogy szóljanak előttünk. Holnap kilenckor ebben a teremben találkozunk.